Ja, schönen guten Tag. Jó napot kívánok, üdvözlöm a résztvevőket. Itt a TRAN szakbizottságban az Európai Parlamentben az utolsó ülésünkön a nyári szünet előtt. Elfogadhatjuk a napirendet, amennyiben nincsen kifogás. Tehát a június 15-16-i jegyzőkönyv ellen van valamilyen ha nincs, akkor elfogadhatjuk. Akkor áttérünk az Energia Unió felé című témánkhoz. Henna Virkonen és Bász Eichhaut az előadók. Most eh, mindenek előtt a két előadó kap szót. Henna Virkonen. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az árnyék előadóknak, köszönöm a tagoknak. 56 módosítót kaptunk, hét kompromisszumot készítettünk, nagyon jó hálózati munkát alapítottunk ki a frakciókkal, az árnyék előadókkal, és ahogy korábban már említettük, mi TRAN szakbizottságként a közlekedési témákra koncentrálunk, hiszen ez az ITRE szakbizottság véleményezésére szorul, és az ITRE-ben, az ITRE jelentésében semmi nem volt a közlekedésről. Éppen ezért mi a kompromisszumokban erre, tehát a közlekedési témákra koncentráltunk az energiaszektoron belül. A módosító körülbelül a fele már lefedésre került a kompromisszumokkal. Szeretném mindenkinek megköszönni az együttműködést, remélem, hogy a szakbizottságunk támogatni tudja majd a kompromisszumokat. Na hát ez gyors volt. Most a második előadó lenne soron, de nincs itt. Akkor az árnyék előadókat kérem. Az első kompromisszumnál vagyunk. Teresa Griffin, ő sincs itt. Köszönöm szépen, elnök úr, de igen, itt van. Kedves elnök úr, kedves kollégák, szeretném megköszönni az előadónak a kiváló munkát. Nagyon jó kompromisszumokat tudtunk összeállítani és reméljük, hogy az ITRE végső jelentésébe ezek bekerülnek. Köszönöm, Henna. Az Energia Unió nagyon fontos az elkövetkezendő évtizedek számára. És nagy kihatása lesz a foglalkoztatásra, a közlekedésre, a turizmusra. A közlekedést mindenképpen be kell kötni az energia átállásba, hiszen az energia 30%-át a közlekedés viszi el, és a közlekedés 97%-a pedig olaj alapú üzemanyaggal történik. Ezt mindenképpen meg kell oldani, hiszen klímabarát, karbonszegény energiára és energiaunióra van szükségünk, hogy ne szenvedjen a mobilitás, hanem hogy sokkal inkább valahogy átálljunk az elektromos mobilitásra. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások eh, felhasználása alapvető fontosság. hogyha át szeretnénk állni más energiaforrásokra. Ebben a tekintetben kötelező célokat eh, is támogatunk, mint például a megújulandó, megújuló energiaforrásokat. Az eh, energia átállás nem lehet sikeres, amennyiben a helyi és regionális hatóságokat nem vonjuk be a munkába. Az Energia Unió mindenképpen lentről kell, hogy építkezzen. A polgároknak tudniuk kell, hogy miről szól az Energiaunió. A mi felelősségünk az, hogy a polgárok profitálnak ebből az átállásból úgy, hogy magas minőségű munkahelyek keletkeznek, és hogy a csökkent mobilitású emberek is részvállalhassanak ebben. Nagyon fontos a városi és vidéki és térségek bevonása, és örülök, hogy az előadó bevont olyan javaslatokat, hogy hogyan tudjuk a fenntartható városi és vidéki közlekedést megoldani minél kevesebb környezetszennyezéssel. Nagyon kíváncsi vagyok a megjegyzéseikre, és mindenek előtt szeretném még egyszer megköszönni az előadónak. Köszönöm szépen. José Ignacio Fária kapszót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Szeretném Virkunen asszonynak megköszönni a jelentés és az előadó kollégáknak, hiszen nagyon jó volt az együttműködés. A közlekedés 94%-a olaj alapú üzemanyagokkal zajlik. Éppen ezért csökkentenünk kell ezt az arányt, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsátás. A módosítóink felhívják a figyelmet arra, hogy energiahatékonyabb környezeti körtlekedésre van szükségünk, környezetbarátabb közlekedésre van szükségünk, magasabb intermodalitásra és az IT jobb felhasználására. Meg kell találnunk a leghatékonyabb közlekedés utakat, meg kell találnunk a megfelelő összekötetéseket a közút, vasút és a légi közlekedés, illetve a hajózás között. Új technológiai projektekre is eh, van szükségünk, itt főleg az európai beruházási napra gondolok. Szeretnék eh, emlékeztetni arra, hogy az Energia Unió az egyik eh, leglényegesebb prioritás a bizottság munkájának. És éppen ezért nagyon jelentős szerepet játszik majd a szakbizottságunk munkájában is. Remélem, hogy holnap minden kollégánk támogat majd minket. Most meg eh, szeretném megköszönni a munkát mindenek előtt Virkonen asszonynak, az előadónak. Köszönöm, köszönöm szépen. Mária Küllenen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt én is szeretném megköszönni Virkunen asszonynak ezt a kiváló munkát, és szeretném megköszönni a jó kompromisszum készséget is. Nagyon nagy támogatást találtak, kaptak a kompromisszumok. Az Energia Unió tekintetében szeretném kiemelni azt a tényt, ebben a vitában is, hogy itt két nagyon fontos dologról van szó, amelyel igenis bánnunk kell, mernünk kell nekifogni. Az egyik a szerves üzemanyagok csökkentése, a fosszilis üzemanyagok csökkentése. Itt nem szabad azt csinálni, hogy egy dologról beszélünk, és mást teszünk. Igazából az energiaforrásokat megújuló energiaforrásokkal kell átalakítani. Ez viszont nem megy a régi, ósdi elavult technológiával. Tehát szükségünk van mindenképpen az új technológiára is. Az EU politikájában pedig eh, meg kell, ki kell nyitnunk a szemünket, és be kell vallanunk, hogy eh, milyen helyzet van most. Tehát nem szabad az, hogy kettős játékot játszunk. A másik megérzésem az lenne, hogy eh, a sokrétű energia források jelentősége nő majd, és a az egész közlekedési infrastruktúrára kellene alkalmazni ezt a sokrétűséget. Itt az összekapcsolhatóságot emelném ki a különféle közlekedési E, közlekedési lehetőségek tekintetében. Tehát e, mindenképpen e, itt nagy állami infrastruktúrális beruházásokra van szükség, és csak is így keletkezhet az elosztó hálózatokban új gondolkodásmód. Tehát nagyon fontos, hogy állami forrásokat is felhasználjunk. De most szeretném mindenkinek megköszönni ezt a nagyon jó jelentést és a kiváló együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Davos Klevicsnek adom meg a szót. Zahvaljujem gospodine predsjedniče na danoj riječi. E, prvo bi se... Köszönöm, elnök úr. Először is Kirkonen előadónak szeretnék köszönetet mondani, és az árnyék előadóknak is az együttműködését. Sok minden már elhangzott arról, hogy az Energiaunió mennyire fontos terület, és hogy az Energiaunión belül a közlekedésnek milyen fontos szerepe van. Szeretném kiemelni, hogy a mobilitás, a személyek szabad mozgása az egyik alapjog az Európai Unióban, és ezért azt kell biztosítani, hogy ez fenntartható maradjon, azáltal, hogy fenntartható közlekedést alakítunk ki. Ez azt jelenti, hogy el kell távolodnunk a foszilis üzemanyagoktól a közlekedés területen a lehető leghamarabb, nem csak azért, hogy a foszilis üzemanyagok importjának a függőségét csökkentsük az Európai Unióban, hanem azért, hogy az Európai Parlament által meghatározott más célokhoz is közeledjünk, például a széndiokszid kibocsátást kell csökkentenünk, és javítanunk kell az Európai Uniós környezetvédelmi helyzeten, amelynek szintén közvetetten pozitív hatása van az európai polgárok egészségére. Ami a módosítókat illeti nem mindent vettünk be a kompromisszumos módosítókba. Azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene a COP21-es kontextusban a közlekedésre tenni. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak jobban ki kellene a ezen aspektusokat. Ezen kívül több energiára lesz szükség, és több emberi és pénzügyi erőforrásra lesz szükség a kutatás területén azért, hogy a fenntartható közlekedést ki tudjuk alakítani. Beszéltünk arról, hogy elektronikussá kell tenni a közúti és a vasúti infrastruktúrákat, tehát a lehető leghatékonyabban kell ezeket működtetni, ezt a célt a lehető leghamarabb el kell érnünk. Szeretném még elmondani azt is, hogy a közlekedésért és idegenforgalomért felelős szakbizottság vagyunk. A fenntartható idegenforgalom rendkívül fontos ágazat a tagállamokban. A fenntartható idegenforgalom a fenntartható közlekedés nélkül nem létezhet, ezért tehát a fenntartható közlekedés támogatása az idegenforgalmon belül szintén nagyon fontos. Remélem, hogy holnap a módosítóimat támogatni fogják, amelyek ezt az irányt veszik. Ez nagyon fontos azon tagállamok számára, amelyeknek a GDP-jében az idegenforgalom nagy szerepet játszik, és ezáltal a környezetet is hatékonyabban védhetjük. A COP21-el kapcsolatban Bász Ájkutnak adom meg az, ennek a témának az előadájának a szót. Thank you, Mr. Chairman, and apologies for being a bit... Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy kicsit elkéstem, de Görögországról beszéltünk. Úgy tűnik, hogy ott valami most történik éppen. No de, ami a COP21-es csúcsot, Párizsi csúcsot illeti, most másodjára tartunk erről eszmecserét, és holnap lesz a szavazás. És ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes most összefoglalni, hogy a módosítók, a kompromisszumok hogyan is állnak. Hét kompromisszumot fogunk holnap benyújtani. Ez a legtöbb az egyes frakciók által benyújtott módosítót lefedi, és szeretnék mindenképpen köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, hiszen rendkívül konstruktív eszmecserét tudtunk tartani a kompromisszumok kidolgozásának a céljából, és szeretném nagy örömmel bejelenteni, hogy a legtöbb frakció a benyújtott kompromisszumokat tudja támogatni. Sajnos az EFDD és az ENF nem voltak jelen, éppen ezért ők még ezt nem támogatják, és az ECR pedig nem tudja a kompromisszumos módosítókat támogatni. De az összes többi, tehát a fennmaradó öt frakció támogatja a mostanra megfogalmazott kompromisszumokat, és nagyon örülök annak, hogy sikerült megállapodnunk. A legfontosabb célkitűzésünk az az, hogy természetesen a közlekedést jobban vegyük figyelembe a párizsi tárgyalásokon, Minnyáján tudjuk, hogy a közlekedési ágazatnak külön figyelemre van igénye, de azt is tudjuk, hogy Párizsban valószínű, hogy a közlekedés nem mindig lesz prioritás a tárgyalók fejében, és éppen ezért a mi anyagunk a közlekedési aspektusokat hangsúlyozza. És ami az ICAO és az MEO, tehát a légiforgalmi és a hajózással kapcsolatos nemzetközi szervezetek szerepét is szeretnénk kiemelni. A kompromisszumokban felismerjük azt, hogy foglalkoznak ezzel, közben bíráljuk, hogy nincsen ezen szervezeteken belül megfelelő előrelépés, tehát ez olyan hagyományos kompromisszumos nyelvezet, közben egyértelműen kimondjuk azt, hogy az ICAO és az MEO többet kell, hogy letegyenek az asztalra, mert végső soron ezek a nemzetközi közlekedési területek, tehát a tengeri és a légi közlekedés hatékonyabbá kell, hogy váljanak, hogy elérhessék a céljukat, és biztos, hogy a megfogalmazott nyelvezet ez, ezt a célt szolgálja, és köszönöm, hogy ezt sikerült bevennünk a szövegbe. Erőteljesen fogalmazunk a közlekedés jövőjéről, a tarifa kialakítási mechanizmusokról, és arról, hogy milyen mechanizmusokra van szükség, és remélem, hogy ezt minél többen tudják támogatni. Hogyha ezen kompromisszumokat valaki megszavazza, akkor elég rövid lesz a szavazás. Ez is további ok lehet arra, hogy a kompromisszumokat mindenki szavazza, le, szavazza meg. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a nagyon hatékony tárgyalásokért. Elnök, köszönöm. De, mint mindenki tudja, a minőség fontosabb az időnél. Ivo Belet. Köszönöm, elnök úr. Meg tudom erősíteni, hogy valóban a minőség fontosabb az időnél. Nos, akkor ennek a jegyében folytassuk a munkát. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a valóban hatékony és konstruktív megközelítéseért és a konstruktív javaslatokért. Az összes kompromisszumot tudjuk támogatni, amit az elmúlt hetekben javasolt nekünk. Tisztelt előadó már nagyon fontos szereplőkre utalt, ICAO, MEO, és azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogy egyértelmű és valóban ambiciózus üzenetet tudtunk megfogalmazni, egyfajta iránymutatást ezen szervezetek felé. Különösen az a tény, hogy kimondjuk, hogy nyomatékosan kérjük tőlük, hogy hiteles eszközt alakítsanak ki 2016 végéig, amely segítségével a megfelelő csökkentéseket el lehet érni. Úgy gondolom, hogy mindjárt egyetértünk ezzel. Elnök úr, még szeretnék a négyes kompromisszumra, amely nagyjából a jelentés lényegét tartalmazza, az energiahatékonyságon kell javítani egy részről, másrésztről pedig a disztribúciós, tehát a az elosztási hálózatok és a tárolás kérdését emelik ki, valamint a hatos kompromisszumban az alternatív üzemanyagok, például a biogáz kérdéseire utalunk. Nos, még azt szeretném elmondani, két további megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy van-e még egy további közlekedésre vonatkozó célkitűzésre szükség 2030-ig? ebben eltérőek lehetnek a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy külön célkitűzésre van szükség, van, aki azt mondja, hogy al célkitűzésre. Nos, a közlekedés az biztos, hogy a bizottság készülőben lévő javaslatának a hatája alá tartozik, és egyelőre még erről dolgo, ezzel foglalkoznak, és jövőre fogja a bizottság ezt benyújtani, addigra meglátjuk, hogy hogyan is állunk. Elnök úr, még egy utolsó megjegyzésem lenne a szocialisták egyik módosítója, a 46-os módosítóra vonatkozóan, amit szeretnénk támogatni, egyértelműen arra utalunk, hogy a Kopernikus egy olyan földmegfigyelő rendszer, amely hozzájárulhat az éghajlatváltozás monitorozásához, és ez egy további kiegészítő pont, ami a kompromisszunkban nem került bele, és mi ezt szeretnénk támogatni. Hát köszönöm még egyszer, és köszönöm ezt a rendkívül jó együttműködést, és a többi árnyék ebben is köszönetet mondanék. Köszönöm szépen, Krisztin. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek nagy mosolyjal. Nagyon konstruktív mód, módon tudtunk együttműködni, és úgy gondolom, hogy így módon kell, hogy tovább folytassuk a munkánkat. Az Európai Bizottság előterjesztette a közleményét, erről készítettünk véleményt, és az éghajlatváltozással kapcsolatosan, a Párizsi konferenciával kapcsolatosan kívánunk véleményt nyilvánítani, és világos az is, hogy konszenzus alakul ki a tekintetben, hogy világos üzeneteket küldjünk az unió nevében, a tagállamok nevében azért, hogy a közlekedési terület, az ágazata a közlekedésnek egyik kiemelt területe legyen ennek a éghajlatváltozás elleni fellépésnek. Na most e tekintetben ugye megvan az alapvető dokumentum, a Párizsi protokoll, de ezen kívül a COP21-ben olyan konkrét kezdeményezésekre van szükség, amely kiemeli a nem kormányzati szerveknek a felelősségét és ez kiemeli továbbá azt is, hogy mennyire fontos a városi kibocsátásoknak a részaránya, egy negyedét teszi ki az összeszállítási közlekedési kibocsátásnak. Ezen kívül egy külön alapra is koncentrálunk nevezetesen, ez lehetővé teheti azt, hogy kellő módon koncentráljunk erre a kérdéskörre, amelyet alábecsül az Európai Bizottság. Jogalkotási, ambíciózus eszközöknek a kezdeményezésével úgy gondoljuk, hogy a 2030-as éghajlatváltozási tervet konkrétabban tudjuk végrehajtani és sikeresebben. Nagyon örülünk a konkrét javaslatoknak, módosítóknak, és természetesen meg fogjuk szavazni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kosmas Lotovski. Panu Kautowi bardzo podziękować za pracę nad nagyon szépen köszönöm, és a köszönet szól a jelentéstevőnek a dokumentumért, de ugyanakkor a kompromisszumos módosítók, amelyek jóváhagyásra kerültek, nekünk nem tetszenek, úgyhogy a mi frakciónk nem fogja ezeket támogatni, ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gesine Meissner. Köszönöm szépen, elnök úr. Először én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Nagyon jó baráti együttműködés volt köztünk, és nagyon jónak tartom azt, hogy ilyen sok kompromisszumot találtunk, amelyet szinte mindenki vállalt. Az összes kompromisszumot támogathatjuk, és csak nagyon kevés olyan módosító van, amelyekről külön kell majd szavazni. A legtöbb módosító beépült a kompromisszumokba. Az összes módosítóink a többi frakció részéről is elfogadásra kerültek. Nyilván a közlekedésnek meg kell jelenni, a nemzetközi fenntartható közlekedés a lényeges. A kettes kompromisszum ez egy kicsit hosszabb, és itt arról volt szó, hogy a EMO természetesen még ambiciózusabb célokkal rendelkezzenek, tehát a klímavédelem tekintetében már elértünk valamit, azonban nem csak követelnünk kell, hanem tenni is, illetve dicsérni is kell, hogyha itt az ideje. A hármas kompromisszumban arról van szó, hogy csökkenteni kell a kibocsátásokat a közlekedésben, hogy fenntartható logisztikára van szükségünk. Mindenki egyetért vele, a négyes kompromisszum a megújuló energiaforrásokkal foglalkozik. Nagyon fontos ez, hogy csökkentessük a kibocsátásokat is. Ötös kompromisszum, ez a megosztott mobilitás, ez például sokat fog minket majd foglalkoztatni a városi közlekedésben. Itt van az energia mix a közlekedésben, és a hetes pedig a tisztességes verseny, a finanszírozási eszközök. Ez nem annyira lényeges a klíma tekintetében, de azért szerepet játszik mindabban, ami klímabarát. Tehát már elégedett vagyok a megbeszélésekkel, és ahogy Beletúr is mondta, új célokat is meg kell fogalmaznunk, és éppen ezért külön kell majd erről a módosítóról szavaznunk, és kiemelnék még egy módosítót. Pelicska asszony és jó maga módosítója, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nemzetközileg, is meg, hogy nemzetközileg megpróbálunk globálisan kötelező célokat meghatározni. Amennyiben ez mégsem sikerül, és csak európai célokat hozunk létre, akkor viszont ügyeljünk arra, hogy a versenyképességünket nem kockáztatjuk. Erről szól a 47-es módosító. Tehát a saját ügyemről ennyit szólni. Köszönöm még egyszer a jó együttműködést. Köszönöm szépen, Maria küllenen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm eh, Eichhout úrnak is, köszönöm a jó együttműködést, köszönöm az árnyék előadókkal való együttműködést is. készek voltunk mindent megtenni a kompromisszumok érdekében, és kiemelnék még néhány szempontot, amelyek a vita szintén felmerültek. Az az lényeg, hogy az Európai Uniónak a közlekedés területén is környezetvédelmi feltételeket szabjunk, el kell döntenünk, hogy mit csinálunk, a többiek mögött hullogunk, vagy úttörők vagyunk, és utat mutatunk ebben a tekintetben is. Tehát természetesen nagyon sok technológia is van a dologban. A technológia és a mérnöki tudás pedig segít majd a világállapotának. Másrészt azonban azt is szeretném elmondani, hogy nem szabad megengedni azt, hogy az emberek ne legyenek szolidárisak. Tehát az embereknek meg kell változtatniuk a saját életmódjukat is. Változnak az idők, és az embereknek is változnia kell. Tehát igazából valahogy meg kell majd az embereknek szokni az autómentes, illetve a kevesebb autós életet. Az Eichhardt féle kompromisszumok olvasása közben Henry Ford idézete jutott az eszembe, amikor azt mondják, hogy Ford azt mondta, hogyha megkérdezte volna a néptől, hogy mit szerettek volna, akkor a nép azt válaszolta volna, hogy gyorsabb lovakat. Most a nép azért bölcsebb lett, és teljesen új lovakat lehet a lakosságnak adni, nem feltétlenül gyorsabb autókat, hanem újfajta lovakat. Köszönöm. Na majd elgondolkozunk ezen. Köszönöm szépen, és most a bizottság kap szót, először is az első jelentése kapcsolatban, energia, Martin Westrup. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy említette, az Európai Bizottság egyik prioritása lesz az elkövetkezendő években az Energiaunió, és reméljük, hogy megfelelő stratégiát is létrehozunk majd a nyáron. Mindenképpen elgondolkozunk ezen, azonban az biztos, hogy évekig tart végrehajtani a stratégiát. Van egy nagyon fontos kezdeményezés is, amely majd segít ezt a stratégiát végrehajtani. Szeretnék egyetérteni azzal, amit korábban is hallottunk. Az ITRE szakbizottsági jelentése nem foglalkozott a közlekedéssel, Éppen ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a szakbizottság pedig úgy döntött, hogy elfogad egy véleményt, és hogy megvilágítja a közlekedés szempontjait is. Tehát a kompromisszumok mind-mind erősítik majd azokat a pontokat, amelyeket említettek. Tehát holnap az eh, ITRE fog majd az önök jelentésébe foglalkozni, és kíváncsian várjuk, hogy eh, hogyan dönt. Néhány megjegyzésem lenne most. A bizottság testmértékben egyetért azzal, hogy a közlekedés nagyon fontos terület, amikor az energiafüggőségről és az importfüggőségről van szó, az importoktól már nagymértékben megmenekülünk, de a északi tengernek köszönhetően egyre önellátóbbak leszünk, még a hagyományos energiaforrások tekintetében is. A másik dolog pedig az, hogy feltétlenül csökkenteni kell a közlekedési szektoron belül a széndiokszid kibocsátást, és erősebb fáradozásra van szükség, hogy csökkenjen a közlekedés károsanyag kibocsátása. egyrészt nagyon fontos, hogy megnézzük a különféle közlekedési modalitásokat, eszközöket az Európai Unióban, hogy milyen járművekkel történik a közlekedés. Meg kell néznünk, hogy milyen alternatívája lehet a belső égésű motornak a közlekedésen belül, hogyan lehet a megújuló energiaforrásokat alkalmazni a közlekedésen belül, és természetesen az elektromos motorok jelentősége is növekedni fog majd a közlekedési szektoron belül. A stratégiát természetesen majd eh, amennyiben elkészül, végrehajtjuk. Tehát köszönöm szépen, és most eh, várom a holnapi napot. Köszönöm szépen. Ato Rung Metzger a DG Energia részéről. Igen, itt van. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen, hogy meghívtak a bizottságot. Mi is úgy gondoljuk, hogy egy nagyon hasznos munkát végzett az Európai Parlament. Látom, hogy az Európai Bizottság politikai orientációja ugyanígy megtalálható itt is. Lenne egy megjegyzésem, hogy a nemzetközi tárgyalások során, ami a közlekedést illeti, fontos, hogy nagyon erős jelzést küldjünk az IK-nek és az EMO-nak nagyon fontos az, hogy határidőn belül végezik el a munkájukat. A mi nyilatkozatunkban nagyon világosan fogalmaztunk. Azonban ettől függetlenül örülünk annak, hogy a delegációnk elektromos járművekkel jut majd el a helyszínre. Hát más nem, az biciklivel. Köszönöm. Köszönöm szépen, főleg az utolsó mondatot, tehát köszönjük szépen. És most az előadó kapnak szót, Henna Virkonen. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy eh, az összes fontos témáról szóltak a felszólalók a jelen vita során. A klímaváltozás egyik nagy kihívása az, hogy eh, a közlekedés 94%-a különféle olajszármazékokkal működik. Tehát mindenképpen más energiaforrásokat is azonosítanunk kell. Tehát ez egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy eljussunk a fenntartható közlekedéshez. A város közlekedésben nagyon jó lehetőségeink vannak. Ha figyelembe veszük, hogy az európai 70%-a városokban lakik, akkor mindenképpen a városokra kell koncentrálnunk. Tehát támogatnunk kell a nyilvános közlekedést, a kerékpározást, a sétálást, hogy a városok igazi fenntartható városok legyenek, és fenntartható energiaforrásokkal dolgozzanak. Tehát mindenképpen szükséges a kibocsátás szegény üzemanyagok alkalmazása. Nagyon lényegesek az elektromos járművek, az elektromos autók, és nagyon fontos az, hogy a technológia semleges legyen. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen a kevés kibocsátású energia forma felé mozdulunk el, tehát akár a hidrogén meghajtású gépjárművek, vagy a bio masszával működő autók, tehát viszonylag sok lehetőség van ezen a téren, és valószínűleg át tudunk majd térni a kibocsátás szegénye közlekedés felé. Tehát most a tenger és a légi közlekedés, ők is nagyon-nagyon fontos témák, az európai és a nemzetközi megállapodások részét képzik, a tenger és légi közlekedésről szóló nemzetközi szerződésekben garantálnunk kell, hogy Európa felelősséget vállal az ilyen megállapodásokban is, a fenntartható energia tekintetében is, hiszen ez Európa versenyképességét is növeli. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, köszönöm a munkát, és remélem, hogy holnap pedig széles támogatást kap majd ez a vélemény. Köszönöm. Danke köszönöm. Most Pász Árkutnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek a mai felszólalásaikért. Azt gondolom, hogy elég egyszerű lesz a szavazás, és annak is örülök, hogy a bizottságnak is tetszik ez az anyag, annak ellenére, hogy szeretném kihangsúlyozni, hogy a jelentésben egyértelműen azt kérjük nem csak Párizstól, hanem a bizottságtól, hogy a közlekedésre specifikus szakpolitikát határozzanak meg dekarbonizáció, természetesen modális váltás és a közlekedés ezen csomag részét kell, hogy képezze, ezért nagyon örülünk annak, hogy a bizottság támogatja a párizsi tárgyalásokat, de szeretnénk, hogy a bizottság a Párizs utáni következő lépést is hozza meg, és dolgozzon ki a közlekedésre vonatkozóan egy csomagot, mert ez az ágazat már bizonyította azt, hogy jogalkotói szempontból is külön figyelmet érdemel hogyha a bizottságnak ez a jelentés annyira tetszik, akkor jó okom van arra, hogy kövesse az ajánlásokat Párizs utára, nem csak Párizs utánig vonatkozóan. És az erre vonatkozó javaslatokat is nagyon kép, mindenképpen támogatom. Elnök, köszönjük, reméljük. Holnap délelőtt lesz a szavazás, az ITRE-ben pedig szeptember 22-23-án lesz, aztán 22-én lesz egy másik szakbizottságban, és utána később a plenárison szavazás. Következő napi rendi pontunk a 2016-os költségvetés. Massimiliano Salini az előadónk. Meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt szeretnék emlékeztetni azon időpontokra, amelyek a legfontosabbak. 22 2-e júliusban a módosítók előterjesztésének a határideje, ez a fő, tehát kulcs momentum, és mindenkit emlékeztetnék arra, hogy ez a határidő a módosítókra vonatkozik a véleményünkre is, mint az egész költségvetése is ugyanakkor lehetőség van ö, módosítani a szervezeti felépítést. De ami alapvető fontosságú dolog az az, hogy a javasolt módosítók között lesznek olyan kísérleti projektek, amelyekből 12 futott be hozzánk, és a prezentációja a kísérleti projekteknek úgy gondolom, hogy egy nagyon sajátos mozanat, és itt is a határidő július, tehát 7. hónap 22. Na most 30-án, pár, 31-én augusztusban, 31-én augusztusban kerül sor a szavazásra, és utána Fernández úrnak megküldjük az egész anyagot, és ahogy a meghallgatás során ugye kiderült, ő az, aki a felelős személy a teljes költségvetésért, ami pedig a tartalmat illeti. Ugye a javaslatunk, a véleményünk arra koncentrál, hogy milyen újdonság módosul, ö, alakul ki a Juncker terv kapcsán. A Juncker terv ugye összhangba kell, hogy legyen a költségvetésünkkel. Ami pedig a közlekedésnek a sajátos ágazatát illeti, tudjuk azt, hogy az Európai Bizottságnak az első javaslata nagyon fontos hasad hatású volt, 8 milliárdot kezdeményezett a bizottság, és ebből 6 milliárd a horizontra vonatkozott, illetve a Connecting Europe Facility-re aztán jöttek a tárgyalások, hát ezek eléggé kemény és keménykedő tárgyalások voltak, és sikerült más megoszlással szerteni, tehát 5 milliárd a CEF-re, illetve a Horizontra, és a marzsra pedig 20 milliárdal több jut, ami lehetővé teszi azt, hogy a hatásokkal jobban szembesüljünk, és sikerült így módon a Connecting Europe Facility-ből átemelnünk egy részt, amely tehát nem teljes, amely tehát így módon teljes mértékben helyesbít az előadó, helyesbít, teljes mértékben a közlekedésre fog koncentrálni, és nem a közlésre. Ugyanakkor persze ennek lehet negatív hatása is a beruházásokra, és azt is látunk kell, hogy milyen szociális és környezetvédelmi hatása lesz mindennek, de hát mindenképpen arra van szükség, hogy különböző támogatások formájában lépjünk előre. Ezek a beruházások, mint ahogy ez már elhangzott ebben a szakbizottságban, a vasúti csomaggal kapcsolatosan, vagy a belső, belvízi szállítás közlekedéssel kapcsolatosan a tőke megtérülése jóval magasabb, de csak hosszú idő alatt valósul ez meg, tehát nem veszteséges beruházásról van szó ugyanakkor. Úgy gondolom és remélem, hogy nagyon keményen ki tudunk állni majd az álláspontunk mellett a szakbizottságban, is így módon érvegyesíteni tudjuk a véleményünket. Van egy további nagyon jelentős fejezet, nevezetesen a stabilitási paktumra való hatása a felépésünknek, illetve a Juncker tervnek a megvitatása a 28-ak által mindig azt hangoztatta, hogy a stabilitási paktum nem szabad, hogy lelassítsa a beruházásokat. Nagyon fontos mozzanatról van szó. A fejlesztés, a fejlődése a kontinensünknek ezen múlik, és hogyha a fejlesztéseket levonnánk az államadóságoknak a tételével, akkor talán arra lenne szükség, hogy egyre legyidőleg a rugalmassági záradékokat még rugalmasabban kezeljük. Ugyanakkor utalnék azokra az alappillérekre is, amelyekre alapul a közlekedési politika, a TEN rendszerre gondolok itt többek között, és hát tudjuk azt is, hogy ezek az eszközök, legyenek kikötőkről szó, hajózási kikötőkről, tengeri kikötőkről, vagy légi kikötőkről, ezek mind meghatározó fontosság az előre lépésnél. És hát itt kell említenem még természetesen a negyedik vasúti csomagot, és utalván erre utaljunk arra is, hogy a biztonsági ügynökség, az Európai Biztonsági, mármint közlekedés ügynökség, biztonsági ügynökség mennyire fontos szerepet tölt be, csak úgy, mint a szabályozó hatóságok, illetve az európai normáknak az elterjesztésének a területén milyen fontos a szerepünk. Aztán ott van az egységes égbolt program, amely biztosítja mind a biztonságot, mind pedig a versenyképességet, és az állampolgároknak a jogainak az érvényesülését a turizmus területén. Ez megnyilvánul máskülönben a kísérleti projektekben is, és a közlekedés olyan forrásokkal kell, hogy rendelkezzen, amely felhasználó a turisztikai fejlesztéseknél, és itt a transferzalitást is hangsúlyoznám a különböző érintett szakbizottságok fellépésében. Ott van továbbá egy olyan hivatkozás, amelyre már utaltunk nem régiben, a városi közlekedésre gondolok, gyakorlatilag 60 vagy százaléknál magasabb részarányban élnek városokban az emberek világszerte, illetve Európában 70 százaléknál magasabb ez a részarány, tehát nagyon fontos a városi közlekedési fejlesztés. Köszönöm szépen! Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr! Mindenek előtt gratulálni szeretnék ehhez a véleménytermezethez, hiszen nagyon jó alapot képvisel ahhoz, hogy kidolgozzuk a politikánkat ebben a tekintetben, tehát most itt lehetőségünk van korrekciókat javasolni, lehetőségünk van az Európai Unió prioritásait erősebben kidomborítani a közlekedési szektoron belül. A 2016-os költségvetés tervezetben pedig a Connecting Europe-ról látunk, és itt figyelembe veszük az efsi t és figyelembe vesszük az EFSI közlekedésre vonatkozó részét. Azonban azt látjuk, hogy itt kötelezettségvállalásokban és kifizetésekben is más volt a helyzet, hiszen a biztosról hallottunk múlt héten egy dolgot, hogy a Connecting Europe a közlekedési szektoron belül máshogy fog működni. Tehát 680 alkalmas javaslat volt, azonban csak 276-ot tudnak finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok készek arra, hogy éljenek a projekttel, azonban tehát a Connecting Europe-pal, de egyszerűen hiányzik a pénz, és figyelembe kell vennünk a tagállamok óhajait. Tehát a tanács javaslata pedig itt kifizetési vállalásokról is szól a korábbi európai programokkal kapcsolatban. Tehát itt 6 millió 300 ezer euróval kevesebb van. Nagyon nehéz elfogadni ezt így, amikor belegondolunk, hogy a tanács igazából nem hajlandó többet szánni az Európai Unió prioritásainak végrehajtásához. Ami pedig az ügynökségekre vonatkozik, a tanács azt javasolja, hogy eh, néhány fontos ügynökség eh, esetében is eh, takarékoskodjanak. Tehát itt 1 millió 700 ezer eurót szeretnének megtakarítani, és ez pedig súlyosan érinteni a Connecting Europe jövőjét. Tehát a 2013-as bizottsági mentesítésben is hangsúlyoztuk, hogy az ügynökségeknek, amelyek a felelősek a Connecting Europe-ért, több lehetőséget kell adni. És természetesen itt szükségünk van a megfelelő finanszírozásra. A bizottság eredeti jelentése például az Európai Vasúti Ügynökségről is szólt, és is sem szabad elfelejtenünk, hogy a negyedik vasúti csomag sorsa mi. Végezetül pedig nem fogjuk tudni az ügynökség munkáját finanszírozni. Tehát itt a turizmus számára is szeretnénk egy új költségvetési sort, Azonban eh, ezeket, eh, illetve a turizmus különféle költségvetési sorokból lehetne finanszírozni, amennyiben ez komplementer jellegű. És eh, kísérleti projekteket is említettek, ezek pedig nagyon hasznosak lehetnek abban a tekintetben, hogy megfelelő irányba mozduljunk el. Végül, de nem utolsó sorban, a kutatás. Nem hanyagolhatjuk el az innovációt, a kutatás és fejlesztés szerepét az intelligens közlekedési rendszerek kialakításánál. Hiszen eh, itt mindenképpen fenntartható lehetőségekre, fenntartható módszerekre van szükségünk. Éppen ezért eh, nem egyezhetünk eh, bele a tanács által javasolt takarékossági intézkedésekre 30 millió eurót vonna el a közlekedésre vonatkozó kutatásoktól. Azt javasoljuk a módosítónkban, hogy a tanács javaslatát ebben a tekintetben utasítjuk el. Köszönöm. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. D'abord, remercier. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, és aztán több észrevételem lenne. Először is a költségvetési tervezettel kapcsolatban, amelyet a bizottság terjesztett elő. Nos, ez azt látjuk, hogy picit emelkedik, kicsit magasabban is, mint az infláció mértéke, tehát úgy tekintetjük, hogy ez a költségvetési javaslat egy olyan része a többéves pénzügyi keretek, amely igazán észszerűnek mondható az előn ez a tömegeket illetően, már mint azoknak a volumenit illetően. Ugyanakkor, mint ahogy az emiatt elhangzott, vannak egy pár, vannak fenntartási lehetőségek, és többek között is a hálózati ügynökség a forrásaiban nyilvánást szenvedett, és nem tudja esetleg valamennyi kiválasztott projektet megvalósítani, és ezen kívül az év végén még egy új pályázatot kell hirdetnie, tehát úgy gondolom, hogy nincs itt egyáltalán az ideje annak, hogy az operatív eszközeit ennek az ügynökségnek csökkentsék, már pedig eleve kevés forrással rendelkezett. Ezen kívül a kutatási előjelzatok szintén csökkentek. Ez elfogadhatatlan a jelenlegi helyzetben. Máskülönben ez nem költségvetési okok miatt valósul ez így meg, hanem azért, mert késlekedés valósult meg. Tehát úgy gondolhatjuk, hogy ez egy nagyon súlyos agadalomra adó változás, és se tekintetben a vegyes cégnek a működtetése gondot fog okozni. A Galileónak is a forrása is aggasztó legyen ez az előirányzott csökkenés, akár a kötelezettségvállalásoknál, akár pedig a kifizetésekre vonatkozóan. És e tekintetben már azt is láttuk, hogy idén milyen nehézségekkel szembesültünk. Továbbá vannak olyan ügynökségek, amelyeknek az esetében a makadságával a bizottság vissza-visszatér a különböző tételekre, és egyáltalán nem tudunk egyetérteni azzal, hogy globálisan csökkentsék a forrásokkal többek között az ERA esetében, illetve a tengerügyi ügynökségnek a kezében, pedig ezek nagyon fontos intézmények, nagyon fontos szerepeket kaptak, és ezen kívül egyszerűen megdöbbent, és az, hogy a létszám csökkenésre ismételten visszatért az Európai Bizottság, pedig ez tekintetben már megnyilvánulások korábban is történtek. Na most úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy jobban alokálja az emberi erőforrásokat a különböző ügynökségeiben rendben. De ezen kívül az, hogy globálisan is a saját forrásokkal rendelkező ügynökségekbe is beavatkozzon, illetve költségvetési önállósággal is rendelkező ügynökségekbe bizottsága tevékenységébe beavatkozom, ez már teljesen érthetetlen. Persze úgy fogunk eljárni, mint általában, tehát nyilván valóan megszületnek majd a módosítóink, a különböző frakcióink részéről, és ezeket majd szinte egyhangúan fogjuk jóváhagyni, de ugyanakkor rendkívüli módon megdöbbent, hogy a tanács pedig még, még mint egy versenyt fut a csökkentések irányába az ügynökségek tevékenységénél. És hát e, ilyen fajta csökkentések tekintetében, az erre esetében még tovább menni, úgy gondolom, hogy e, aláássa a negyedik technikai pillérét a rendszernek. Elnök úr, még lenne egy rövid hozzászólásomat abban kapcsolatosan, az FC-re vonatkozóan. Teljesen összhangban van ez azokkal a tárgyalásokkal, amelyeket 28-án folytattunk júniusban a tanácssal való egyeztetés során. De ugyanakkor emlékeztetik meg egy nagyon jelentős dologra. Minden évben oda kell figyelnünk messze menően a többek között jövő évben, akkor, amikor a több éves pénzügyi keretre eh, kerül sor. Szóval újra kell, oda kell figyelni messzebenően a marzsokra. Ugye láttuk azt, hogy e tekintetben milyen engedmények születtek, és azt is láttuk, hogy egy milliárddal többet szeretett volna a tanács kitenni. A CESZ-el kapcsolatosan is eh, ugye, eh, olyan javaslatok születtek, amelyekkel eljutottunk a maximumra. És hát úgy gondolom, hogy minden évben ki kell, hogy álljunk a mellett, hogy a marzsok esetében a lehető legjobb eredményre tegyünk szert, és a dabban, és ezt mindenki látta, és látta, azt mindenki is, hogy a trilógus alapján mi alakult ki eredményként. Szóval valami sikerült, ami soha korábban nem sikerült semmelyik ilyen szakbizottsági egyeztetés tekintetében, nevezetesen azt, hogy sikerült az éven, a folyó év marzsából visszaszereznünk összeket és 2014 esetében ö, láttuk, hogy mi történt, de 2015 esetében ezt sikerült megvalósulnunk, tehát így módon ö, a Connecting Super ö, Facilities esetében olyan csoportosítást tudunk majd elérni, amely lehetővé teszi azt, hogy jobb finanszírozási garanciákat szolgáljunk más területen. Na most, mint minden évben idén is, van ö, egy olyan terület, amely visszaköszön, és ez izgalmas nem annyira az előrehozatok tekintetében, hanem a kísérleti projektek előkészítése tekintetében. Nagyon sok kísérleti projektünk van, és előkészítő intézkedésünk, mint minden évben, ahogy szokott lenni, de nyilvánvalóan ezt mindenki nem fogja tudni a költségvetési hatóságok közül elfogadni. Úgyhogy nekünk kell döntenünk, a mi szakbizottságunk kell, hogy kiválasszon ezek köréből, és és nem szabad az, hogy, hogy a helyettünk, hogy helyettünk az Európai Bizottság javasolja majd, hogy melyek valósuljanak meg. Tehát úgy gondolom, hogy a technikai bizottság, az Európai Bizottságnak nyilván valóan e tekintetben nem fog járni, akár 48 óra alatt Szóval úgy gondolom, hogy itt arra van szükség összegészében, elnök úr, hogy kiálljunk a költségvetési soraink mellett, úgy, hogy a költségvetési soraink támogassák az a parlamenti tevékenységünket, és így módon ö, segítsünk a ö, bizottságnak, és kiavítsuk a tanács javaslatait adott esetben. Köszönöm szépen, Maria Küllönen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Szalinelli előadónak a kiváló munkáért. Szeretném kihangsúlyozni itt a Egységes Európai Égboltot, hiszen ennek nagyon nagy a jelentősége. És eh, remélem, hogy eh, itt egy kicsit erősebben is kijelenthetjük a véleményünket, eh, mint az, hogy teszünk valamilyen javaslatot. Hiszen a biztonság és a versenyképesség szempontjából ez a dolog nagyon fontos, és nagyon fontos lenne, hogy megfelelő módon végrehajtsuk. És Európa-Ázsiával már hosszú évek óta vitázik ezen a dolgon, és szerintem, hogyha meg lenne az egységes égbolt, az szolgálna legjobban az európaiak és a nem európai légiutosok érdekeit. Amit nagyon jónak tartok összességében ebben a dologban, hogy itt bemutatják a költségvetésre vonatkozó takarékosságokat. Tehát a pénzügyi dolgokban nem jelenik meg egyáltalán a turizmus. És hogyha valamilyen dolog létezik, akkor több helyről szedik össze. Szerintem jó lenne, hogyha a pénzügyi összességben valahogy láthatóvá váljon a turizmus is. Tehát a, a turizmus szerepeljen itt a gazdasági sorok között is, és ne csak a vasárnapi szónoklatokban. Még kiemelném itt a közlekedésre vonatkozó fehér könyvet, és ezt mindenképpen aktualizálni kell, és szerintem sikerült ebben a tekintetben megfelelő módosítókat is benyújtani. Egy másik dolog pedig az EU sarki politikája, tehát az arktikus vidékre vonatkozó politikája, az ide vonatkozó közlekedés politikája, hiszen a jövőben a területnek nyilvánvalóan növekedni fog majd a jelentősége. És szerintem ennek tükröződnie kell a költségvetési sorok között is. Szerintem nagyon kevés figyelmet kap a közlekedésben ez a sarki térség, és egyéb vitában sem van nagyon jelen. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor reméljük, hogy az északi térség nem hoz majd problémát a klímaváltozás, ami a közlekedés vonatkozik. Grazie, Presidente. Ringrazio l'onorevole Salini. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen Szelini kollégánknak is a kiváló munkáját. Módosítókat fogunk előterjeszteni, amelyek majd ebbe az irányba hatnak, illetve abba, hogy az átláthatóság biztosított legyen minden területen és minden esetben. A múlt héten találkoztunk a biztossal Strasbourgban, és ennek alkalmával fontosnak tartottuk, hogy kérdést intézzünk hozzá az átláthatóság tekintetében. A különböző tervezeteknek a különböző dokumentumait láthassuk, erre forrásokat allokáltak, de úgy gondoljuk, hogy nagyon lényeges, hogy a teljes átláthatóság biztosított legyen. Éppen ezért a finanszírozással kapcsolatosan módosítókat fogunk tenni, és ezek arra fognak koncentrálni, hogyan lehet biztosítani az egyenlőségnek a biztosítását, hogyan lehet elvetni a maffiának a jelenlétét, és hát ott van a környezeti hatás is, a munkálatok környezeti hatása, e tekintetben nagyon pontosan kell, hogy lássuk, milyen hatása lesz a különböző finanszírozott fejlesztéseknek a különböző övezeteinkre, területeinkre, környezetünkre és végezetül, ha bár nem a legkevésbé fontosról van, dologról van szó, mindig nagyon lényeges, hogy, hogy az európai polgároknak az érdekeit képviseljük, különösen akkor, amikor nagy infrastruktúrákat alakítunk ki, mert hogy ezek a infrastruktúrák az állampolgárokat szolgálják, ne feledkezzünk meg róluk, és akkor, amikor javaslatot teszünk a különböző fejlesztésekre, hallgassuk meg az EU-s polgárokat, és nagyon lényeges ez tehát. Euh, euh, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Már többen megfogalmazták, de jó magama is kiemelném a következőket. Nagyon örültem, nagyon elégedett vagyok amiatt, hogy a kettes pontban megfogalmazódott az, hogy mennyire különleges jellegzetességgel elbírnak a különböző szállítási módozatok, így a vasúti közlekedés, amelynek külön figyelmet kell szentelni. Ezen kívül az európai az vasúti közlekedési ügynökségnek a kérdése is kiemelten fontos, mint ahogy az kollégám megfogalmazta valóban. Itt egy alap pilléről van szó, és azt látjuk, hogy a személyzetek a létszámát csökkentették, mert pedig pont az ellenkezőre lenne szükség, úgy gondolom, hogy a tekintetben megállapodásra kell jutnunk egy szakbizottságon belül, nem csak remélem ezt, hanem egészen biztos vagyok abban, hogy ez sikerül, mindenképpen ennek az ügynökségnek a forrásait meg kell erősíteni, és arra van szükség, hogy ez nem csak a trans szakbizottságnak a véleménye legyen, hanem győzzük meg erről a megközelítésről az ECON szakbizottságbeli kollégáinkat is, mert ők nem mindig látják ezt ilyen fontosságúnak. Ami pedig a Horizont 2020-as programot illeti, Dominik Rike az imént beszélt erről, úgyhogy hogy én most nem akarok itt a részletekbe bocsátkozni, de mégis nagyon fontos kiemelnem azt, hogy támogassuk meg a Horizon 2020-nak a az intézményét, és e tekintetben is módosításokkal fogunk előállni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Izabella de Monte következik. Köszönöm szépen. Ad használjam ki ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, nagyon teljes körű jelentésről van szó, és valóban minden ágazatára kitér a közlekedési témának. Köszönöm szépen azt is, hogy a turizmusra is külön hangsúlyosan kitért a kollega. Hadd húzzuk alá azt is, hogy a csökkentések nem pozitív hatásúak természetesen. a Juncker terv tekintetében most azt látjuk, hogy az európai összekapcsolási eszköz, a CESZ nek az alakítása olyan, hogy csökkennek a források. Egyetértek a jelentéstevőnek a megközelítésében. Valóban arra van szükség, hogy támogassuk ezeket az infrastruktúra fejlesztéseket, még akkor is, hogyha veszteséges ez a fejlesztés egy adott periódusban. Nagyon lényeges az is, hogy a szakbizottságunk kiemelje, és ki is emelte is, a városi fejlesztéseket, az urbanisztikai fejlesztéseket nem csak a közlekedés szempontjából, hanem egyéb szempontokban is. Mindenképpen arra van szükség, hogy hatékonyabb legyenek a közlekedési módozatok működései a városokban, és aktív tervezéssel éljünk azért, hogy a hatékonyság a lehető legmagasabb szintű legyen. A kellő módon kell megtervezni az utaknak az alakítását a városokban, azért, hogy elkerüljük a különböző dugókat, dugóknak a kialakítását, és a következő években megfelelően kell, hogy fellépjünk a különböző ilyen dugóhatások ellen azért, hogy még időben tudjunk fellépni a városfejlesztés eszközeivel. A turizmussal kapcsolatosan világos, hogy fontos költségvetési sor szántnatik erre, közvetlen források és közvetett források is léteznek, de persze mindez nem elegendő, és a forrásokhoz való hozzátérés ugyanakkor azért nehéz előrelépni, mert hogy különböző csatornákon juthatnak el az érintettek ezekhez a forrásokhoz. Meg kell erősíteni a különböző alapoknak a rendelkezésére rendelkezésre állását a különböző ágazatokban, így a turizmus ágazatában, és ha így járunk el, akkor világos az, hogy ezek a források nagyon sok esetben kifejezetten területi, regionális hatásúak, és a beruházások a e területen közvetlen hatásúak ugyanakkor figyelnünk kell egy harmadik nagy ágazatra, nevezetesen arra, hogy válságok voltak a turizmus területén, és elébe kell mennünk a folyamatoknak, nevezetesen kitekítéssel kell lennünk a következő évekre, és olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, amelyek célszerűek, és amelyek adott esetben specifikusak is, koncentrálnak a kis és középvállalkozásokra. Gesine Meissner? Az... Köszönöm. Gezine Meissner kivételesen nagyon röviden. Igen, tényleg nagyon röviden arra szeretnék utalni, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Az előadó rendkívül jól kihangsúlyozta, hogy a hálózat összekötési eszközzel kapcsolatban valóban onnan vettek ki valamit azért, hogy ezt az FC-be átrakják, és valóban árgus szemekkel kell ezt figyelnünk, hiszen fontos, hogy a beruházással valóban olyasmit is létrehozhatnak, ami előnyös lehet a közlekedés számára, és reméljük, hogy a következő években mi a szakbizottságban arra figyelünk oda, hogy ami a finanszírozást illeti a lehető legtöbb maradjon a CEF-nél, és lehető legkevesebb más megoldás keretein belül. Ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, mert mivel a korábbi elnökünk is itt van, biztos, hogy ő is ugyanígy nézi ezt. Köszönöm. Most pedig a bizottság részéről a Belgár adom meg a szót. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Ami a szakbizottság ülést illeti, köszönjük, hogy eljöhettünk ide. A bizottság szeretne köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkájáért, és figyelembe veszi a felvetett megjegyzéseket. A bizottság szeretné megnyugtatni a hallgatókat, hogy az Európai Uniós projektben a közlekedésnek nagyon fontos szerepe van. Az FC, amikor a CEF-től vett el összegeket, úgy, ez azért van, mert úgy gondoljuk, hogy közlekedési projekteket lehet az FC-vel finanszírozni, és éppen ezért a rendelkezésre álló összeg a közlekedés szempontjából nem fog csökkenni. A véleményben megjelenő prioritások az ERTMS, az Egységes Európai Égbolt, a modalitást összekapcsoló eszközök mind fontos célkitűzések, és éppen ezért az alapjainkból ezek finanszírozhatóak. Egyetértek Pirinszki úrral és Kirk urakkal a tanács javaslatával kapcsolatban. Valójában a Korepper által múlt csütörtökön elfogadott javaslat, amely valószínűleg végleges lesz, a közlekedésben, különösen a SZEZA, az INE ügynökség és más ügynökségekre is vonatkozhat. Éppen ezért a bizottság hálás lenne, hogyha támogatnák azt a tervezetet, amit mi javasoltunk, hogy fenntartsák az előirányzatokat. Elnök, köszönöm. Massimiliano Szolin előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen valamennyi árnyékjelentéstevőnek a hozzászólását. Ezek a mai hozzászólások úgy gondolom, hogy igazi tartalmat adnak a munkálatainknak, amelyeket együtt működve végzünk, és nem a formalitásoknak a területén. Ami pedig az utolsó hozzászólását illeti az Európai Bizottságnak, azt hiszem, hogy felesleges fel megismételni egy olyan tényezőt, amely teljesen egyértelmű és egyszerű. Az EFSI lehetővé fogja tenni azt, hogy olyan garanciákkal rendelkezünk, amelyek a fejlesztéseket, nagyon sok fejlesztést támogatnak. De azt is tudjuk, hogy van a leverage hatás, az emelő hatás, amely lehetővé teszi az EFSI keretében, hogy tovább lépjünk, és ugyanakkor akkor a komplex finanszírozási eszközök szolgálnak itt hivatkozásul. Tehát a CEF-nek, az összekapcsolási eszköznek a forrásai megnyírbálása, megnyírbálása elfogadhatatlan. E tekintetben már több példával szolgáltunk, többek között a vasúti közlekedésnek a területén, és az FC fölösleges, hogy a belső hajó közlekedést finanszírozzák, vagy, a, vagy pedig a vasúti szállítást, mert hogy itt olyan fejletésekről van szó, amely amelyek hosszú távúak és meghatározó fontosak. Tehát mindenképpen most olyan dolgokra kell koncentrálnunk, amelyek elősegítik a növekedést és a költségvetési konszolidációs keretben arra van szükség, hogy erre legyen lehetőség. Köszönöm. Július 22-én dél a módosítók benyújtási határideje. A szavazás a Transzakbizottságban augusztus 31-én hétfőn lesz közvetlenül a nyári szünet után, a plenárison pedig október 28-án fogunk szavazni róla. A következő napi rendi pontunkhoz értünk, és még mielőtt erről bármit mondanék, először is Brian Simpson szeretnék üdvözölni, már-már a régi helyén, ahol évekig ült. Nagyon örülünk annak, hogy ismét eljöttél hozzánk, hogy a bizottság koordinátorként kinevezett erre a jelentésre, és egyértelmű, hogy összesen három európai koordinátort hívtunk meg, tehát összesen 45 percünk van az előadásra, és utána a eszmecserére, úgyhogy kicsit több, mint az, az utolsó ülésünkön, de biztos, hogy tudsz arról, hogy ezt már régen megtanultuk, hogy milyen fontos és mennyire ki tudjuk majd tölteni ezt az időt, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy eljöttél, és most meg is adom a szót Brian Simpsonnak. Well, kicsit furcsa visszajönni ide a szakbizottságba, és más érzés itt ülni, de ettől függetlenül nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma délután, és hogy szólhatok a szakbizottsághoz. Hogy szólhatok a tengeri autópályákról. Az európai Uniónak kb. 505 millió lakosa van, és eléggé sokat fáradoznak az európaiak abban, hogy eljussanak egyik helyről a másikra, és hogy kohézió legyen ezen a területen, főleg a piacok és a kereskedelem érdekében. A TENTI, és ez lesz a következő jelentésem, olyan megoldás lehet, amely egy pán-európai lehetőséget, és nem csak nemzeti lehetőséget nyújt. A tagállamok általában tudják, hogy milyen közlekedési útvonalak léteznek, azt is úgy nagyjából tudjuk, hogy mi lesz tíz év múlva, és esetleg így a piacra jutást hatékonyabban lehet megtervezni. A nemzeti közlekedési hálózatoknak kölcsönösen összefüggőnek kell lenni, és ez igazából a TEN-T lényege. A szárazföldi szállítás a belső piac elég nagy szükségletét lefedi, de azonban meg kell jegyeznünk, hogy nem az összes közlekedés zajlik a szárazföldön, hiszen a tengeri szállítás, a tengeri közlekedés is nagyon fontos. És ha megnézzük, hogy itt milyen gazdasági veszteségek vannak, milyen környezeti károk, akkor tudjuk, hogy foglalkoznunk kell ezzel a területtel. A tengeri autópályák képviselik az európai közlekedési szállítási rendszer tentét tengeri aspektusát. Miért fontos ez? az Európai Unió a világ legnagyobb kereskedelmi területe, és a világkereskedelem 90%-a hajókkal történik. Az Európai Unióban az EU-n belüli kereskedelem 40%-a történik hajókkal, és a külső kereskedelmünk 75%-a hajókon zajlik. A Európai Unió elérhető a Suezi csatornán, keresztül az indiai pacifikus térség től a Amerikával elérhetjük, tehát Amerikában ott van a Panama csatorna, és itt van a földközi tenger. Tehát Európa elérhető mindenhonnan tengeri utakon. A közlekedés nem követi mindig megfelelő módon a kereskedelem növekedését. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos területeken óriási koncentráció van, tehát például a Suezi csatornán nagyon sok forgalom zajlik, és megemlíthetném, hogy a Lamas csatornában, Rotterdamban, Hamburgban is növekszik a sűrűség. Tehát Afrikát emelném ki, Dél-Amerikát, az új Panama csatornát, ahol az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás újabb lendületet ad majd itt. És sokkal több millió ember tudunk bevonni majd az Európába irányuló kereskedelembe. A tengeri autópályák a globális logisztika elengedhetetlen részei. Az Európai Uniónak nagyon lényegesek nem csak a jelen szükségletek, hanem a jövőbeli szükségletek kielégítése érdekében is az atlanti kereskedelem meg fog növekedni, és ez megváltoztatja a közlekedés szállítás helyzetét is. Itt valószínűleg újabb kihívásokkal kell majd megküzdenünk, újabb szűk keresztmetszetek lesznek, és lehet, hogy új megközelítésekre is szükség van majd. Az amerikai és az európai tengerpart ugyanúgy, mint a korábbi évszázadok alatt a tengerhajózás kedvelt helyei maradnak. Az Atlanti óceán partján mindenképpen nagyobb kapacitásokra van szükség, hogy a hátországot is elérje a kereskedelem és az áruk. Tehát az európai kikötők kapacitását mindenképpen növelnünk kell. A hajókat össze kell kapcsolni a szárazföld és a légi közlekedéssel is, hiszen a szükségleteket pedig jobb logisztikával kell majd megoldanunk. A tengeri autópályák mm, prioritást játszanak majd a digitális társadalommal is, hiszen digitális eszközökkel tudjuk majd a tengeri szállítás problémáit jobban megoldani. És természetesen az összes szállítónak, az összes közlekedtetőnek fontos az, hogy eh, megnézze. Tehát én a tengeri autópályákkal fogok majd foglalkozni, de hát nyilván fölmerül önökben a kérdés, hogy mire van ezekre szükség. A fő célunk az az, hogy legyen egy eh, transeurópai hálózat, szárazföldön és a tengeren is, amely megbízható, szabályos közlekedés és szállítás garantál és természetesen a különféle szállítási módokat egymással intelligens módon majd össze kell kapcsolni. Azt tudjuk, hogy a konténer nem szavaznak. Tehát itt nekünk kell eldöntenünk, hogy a közlekedés szállítás hogyan szerepeljen a napirendünkön. Szeretnénk a szárazföldi szállítást is lecsökkenteni, hiszen az európai közutak már túlterheltek szeretnénk a szállítás hatékonyságát megnövelni, és szeretnénk a perifériek bekötését is előmozdítani. Hiszen nem sokan gondolnak az ott lakók kívül ezekre a területekre. Én három prioritást szabnék meg, amennyiben a tengeri autópályákról beszélünk. Az egyik a környezet, hogy alternatív üzemanyagokat használjunk. A kettes, a tengeri szállítás integrációja a logisztikai láncba. Harmadsorban a tengeri közlekedés biztonsága, a közlekedés menedzsment és az emberi erőforrás képzés, továbbképzés. Tehát van elég teendőnk ezzel a három prioritásra. Az össz célunk az, hogy a kereskedelmet szolgáljuk, hogy az európai hátországot összekössük a kikötőkkel, a kikötőket összekössük a folyosókkal, a harmadik országokkal, a mediterrán országokkal, a Fekete-tengeren és az Atlanti-óceán keresztül. Így az európai hátországot összeköthetjük a harmadik országokkal. Tehát itt az első, és itt 33 millió szól erről. A mi javaslataink, a finanszírozási javaslataink 283 millió euróra rúgnak, és 741 milliós beruházásra lenne szükség. Amikor a prioritásainkat kiválasztottuk, akkor 20 projektet választottunk ki, 392 millió euró beruházási szükséglettel, és ehhez az EU 147 millióval járulna hozzá. Ezen kívül van eh, egy másik projektünk, eh, itt hat projektről van szó, 184 milliós befektetési, beruházási szükséglettel, ebből 76 millió lenne az európai hozzájárulás. Ezen kívül eh, a tengeri logisztikai hálózat bekapcsolása 5 projektet jelent, és pedig 265 milliós beruházási szükséglettel, ebből 98 milliót az Európai Unió finanszírozna, és itt a tengerbiztonsági közlekedés menedzselési prioritás pedig négy projektet jelent 82 milliós beruházási szükséglettel. Egy részletes végrehajtási tervet is elkészítettünk 2015. júniusában, és itt a TENT rendelet elnézést 21-es cikkében van szó a tengeri autópályákról. És pillanatilag egy tanulmány elkészítése zajlik 2017-ig. Tehát kaptam új megkereséseket is a TNT tekintetében, mármint a tengeri autópályák érdekében. Tehát az azt jelenti, hogy egyre többen érintettek a projektben. Itt most ezen a ponton azt mondom, hogy hát egy kicsit túlvállaljuk magunkat. Itt a tengeri autópálya projekt nagyon leterhelő, éppen ezért szeretnék a többiekhez fordulni és segítséget kérni hogy eh, emberek egy kicsit több pénzre lesz szükségünk. És bármit meg tudtok tenni, az tökéletes, hogyha tudtak pénzt szerezni a projektre. Hogyan, hogyan érjük el itt eh, az összefogott tervet? Tehát a TEN-T iránymutatók eh, eljutnak a parlament, Európai Parlamenthez, a tagállamokhoz, a természetesen részletes megvalósítási tanulmányjal és valószínűleg 2016. június-júliusában majd az első eredményeket is megkapjuk. A magán és állami befektetőkkel folytatott tárgyalások után. A tenté folyosók a földrajzi igényeknek megfelelően alakulnak, és természetesen éppen az egész Európában kell az érintettekkel tárgyalni ezt is Karel, engem és Karel Vinket is érintez a folyosó függőleges, és az az ő felelőssége. Én egész Európával foglalkozom, tehát kijelenthetem, hogy mi vagyunk az európai tenté koordinátorok. És egy nagyon fontos megjegyzést szeretnék még tenni, ez kb. 400 kikötőt érint, tehát nagyon nehéz munka ez, de kevesebb pénzünk van rá. Éppen ezért nagyon nehéz a helyzet a tagállamokkal is, a kohéziós finanszírozással, sőt, még messzebb is elmennék, elmondanám, hogy mindig én voltam itt a vasutas, és a tagállamokban a vasutakkal jobban foglalkoznak. Hmm. Tehát mindenkire számítok, a tengeri közlekedés szállítás tekintetében, és főleg az Európai Parlament TRAN szakbizottságával, hogy bevigyétek a ti szakismereteiteket ebbe a folyamatba, hogy részei lehessünk egy hatékony tenté hálózatnak, és ebben pedig a tengeri autópályák kulcs szerepet játszanak. Az biztos, hogy a hajózás ismét a hullámokat szolgálja majd. Én el vagyok tökélve, hogy a tengeri szállítás megkapja megfelelő helyét a logisztikai láncban, és a politikai gondolkodásban is. Szerintem a tengeri közlekedés szállítást eléggé elhanyagolták. Tehát most uh, itt az új menyasszony tessék felkarolni. Köszönöm szépen! It was a pleasure to listen to you. Nagy örömmel hallgattunk, ugyanúgy, mint tegnap is. A koordinátorok közül Lind van de Kamp. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Simpson. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük Simpson urat. Politikai ellenfélként a szocialisták élén mindig nagyra becsültem, és barátsággal fordulok ön felé, és ez így volt akkor is, amikor ön volt a szakbizottság elnöke. Simpson úr rendkívül hiteles ember. Akkor is, hogyha mindig van saját veszőparipája a vasutak, mint ahogy a mostani elnöknek a bicikli, de hát ezek kompatibilis dolgok. Köszönjük ezt az érlel, ezt a tájékoztatást. Rendkívül fontos célkitűzés az, hogy hatékonyan lehessen a különböző közlekedési módokat összekapcsolni. És valóban ebből a szempontból a tengeri autópályák nagyon fontos eszközök. A tengeri folyosók, tehát az európai közlekedésnek az egyfajta gerincét képezhetik. A hálózat összekötési eszköz prioritásként kezeli a tengeri autópályát, és a most benyújtott anyagban három fellépési prioritás van. Az egyik a kibocsátás csökkentés, másodszorban a tengeri terület, tengeri közlekedés bevonása a logisztikai láncba, és a tengeri közlekedés működésének a javítása ami a tengeri közlekedés biztonságát és kezelését illeti, és az emberi erőforrások képzését illeti. Elnök úr, a cél az, hogy az intermodális összekapcsolódásokat lehessen javítani, és a logisztikai platformon. Éppen ezért fontos megerősíteni az eszmecserét és az átjárást a különböző közlekedési módok között. A kihívás a következő. A kikötőket minden közlekedési hálózatba lehető legjobban be kell építeni, azért, hogy ez az egész logisztikai lánca lehető leghatékonyabb legyen. Ez az első számú célja a tengerautópályáknak. A DRTM folyosójának egy tizedik folyosóra van szüksége a tengerautópályákra, és megfelelő erőforrásokra van szükség, amelyet az Európai Unió kell finanszírozza a repülőterek területén, és nagyon fontos az innovációt, a foglalkoztatást javítani, és az üvegház hatású gázok kibocsátásán csökkenteni, és ezáltal lehet a versenyképességen is javítani. Simpson úr azt mondta, hogy több pénzre van szükségük. Egyetértünk Simpson úrral, éppen ezért mindenképpen vállaljuk azt, hogy politikai szinten a költségvetési eszközök megerősítéséért fogunk küzdeni, hiszen nagyon fontos az intermodalitás. Máskülönben a kikötők nem lesznek hatékonyak, és nem lehet elérni a kitűzött célt. Éppen ezért üdvözöljük ezt az előfeszítést, mindenképpen számíthatnak a mi politikai erőfeszítéseinkre. Nem csak abban, amit ön tervez, hanem azzal kapcsolatban is, hogy további finanszírozási eszközt lehessen szerezni azért, hogy az önök projektét valóban véghez lehessen vinni. Elnök, köszönöm. Itt már Köszönöm szépen. Elnök úr, Kedves Brian, most én is szeretnék üdvözölni itt ebben a teremben, amit nagyon jól ismersz számomra, és a frakcióm számára rendkívül nagy öröm, hogy ma találkozhatunk, és megint hallhatjuk a hangodat. Nagyon jól nézel ki. Minden jót kívánok a jövőben is, kedves Brian. A parlamenti idők jót tettek neked, úgyhogy nagyon jól van ez így. Nos, nagyon fontos ez a téma, nagyon fontos funkciót vettél át, és nagyon jól tudod, hogy mennyire szorosan együttműködtünk az elmúlt időszakban is a TNT iránymutatásokkal kapcsolatban, ahol társelőadóként dolgoztunk együtt. Nos, azt gondolom, másként fogalmazván, hogy gyakran kritizáljuk az Európai Uniót mi magunk is, de azt gondolom, hogy Ami ezt a témát, ezt a stratégiát illeti, itt állíthatjuk azt, hogy talán a világon egyedülálló az Európai Unió. Mégpedig abban, hogy sikerült egy hálózatot létrehozni, amelynek egyetemű céljai vannak, és az összes közlekedési módot szeretnék az Európai Unió hálózatba kötni, és ezáltal többletértéket létrehozni. Te is jól tudod, mindenkinél jobban tudod itt a teremben, hogy egy korábbi tenté időszakban, 2004-től 2014-ig a tengeri közlekedésnek szinte semmilyen szerepet nem adtak, és ezt a lehetőséget az Európai Unió nem használta ki. Az Európai Bizottság ezt jogosan felismerte, és valóban a tengeri autópályákkal létrehozott egy első anyagot ezzel kapcsolatban. Gondolom nincs szükség elmondani, hogy mennyire Nehéz volt a trilógus üléseken és korábban a tanácsot és a tagállamokat meggyőzni arról, hogy szükségünk van a tengeri autópályákra. Gyakran azt gondolják, hogyha a tengeri autópályákról beszélünk, hogy olyan legkülsőbb tagállamokról vannak, van szó, akik nagyon távol esnek az Európai Uniótól. Nem, itt nagyon fontos stratégiai célról van szó. Elmondod, hogy mik a prioritásaid, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ezek rendkívül fontos kérdések, környezetvédelem, széndiokszid kibocsátás csökkentése, modális átváltás, logisztikai lánc beépítése, a logisztikai láncok nélkül az Európai Unió belátható időn belül nem tudna a többletértéket létrehozni, és az biztos, hogy a biztonság is rendkívül fontos a tengeren. Ezek fontos témák. Még egy további kérdést szeretnék felvetni. A tengeri autópályákkal kapcsolatban geostratégiai ö, álláspontot kell az Európai Unió számára kidolgozni. Ezt figyelembe véve valóban ö, figyelembe méltó az, hogy az Európai Unió külpolitikájában, ha mondhatom így, nagyon keveset tesz azért, hogy például az észak-afrikai válságokat megoldhassa, hiszen ezek például a Suezi csatornát, hogyha megemlíteném. Egyiptom partnerünk, szomszédos ország, és mindenképpen szükséges, hogy ne hagyjuk magukra. Ami a menekült áramot, áradatot illeti, ezt is nagyobb kontextusban kellene értelmezni, és ezzel kapcsolatban is a tengeri autópályák nagyon jó kezdetet jelenthettenek azért, hogy az Európai Unió ráébredjen arra, hogy ez egy nagyon fontos politikai terület. És sajnos a mai napig igaz az, és az egyik szemem sír emiatt, hogy a mobilitás és a közlekedési infrastruktúra témáját az Európai Unióban továbbra is problémaként kezelik. Az Európai Unió belül most akkor nem mondanék neveket, de a közlekedés és a mobilitás az maximum egy fél mondatban jelenik meg, ha egyáltalán megjelenik egy anyagban, és ez nagyon komolyan kell küzdenünk a szakbizottságunkban azért, hogy az Európai Bizottság munkaprogramja, a Juncker bizottság munkaprogramjában erről egyáltalán beszéljenek. Összesen öt bekezdésben beszélnek a közlekedésről, és ezek is általában globálisan vannak megfogalmazva. Ezért szeretném elmondani, hogy mindnyájan, akik a közlekedéssel foglalkozunk évek óta, mint te magad is, és szakemberek, mint te magad is vagy, fontos, hogy közösen küzdjünk azért, hogy ez a téma megkapja a neki kijáró szerepet. Hogyha geostratégiáról beszélünk, akkor nem a nagy tojásokat szeretnék itt most megemlíteni, hanem nagyon fontos megérteni az, hogyha például Latin, Latin Amerikát megnézzük, és a panamai csatornát, amelyről te is beszéltél, Guatemala, Nicaragua, megpróbálnak egy saját összekötetést kialakítani a csendes óceán és az atlanti óceán között, és éppen ezért én ezt kicsit utána néztem, 14 milliárd dollárt szánnak erre. Nos, ez is nagyon fontos számunkra, és nem elég önmagában csak a TTIP-ről beszélni, anélkül, hogy az általános összefüggéseket felmérnénk és figyelembe vennénk. És még egy utolsó mondatot mondanék, ami az FC t illeti. Úgy gondolom, hogy a Juncker terv, amit mi magunk is támogatunk, és persze volt némi problémánk velük, vele ezzel a tervel, de valóban meg kell próbálni a tengeri autópályákat valahogy beágyazni, vagy ezeknek hozzáférést találni az FC finanszírozáshoz a magánbefektetőnk keresztül. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor azt mondom, hogy a meghatározott cél sikerült elérnünk, és akkor összességében mindenképpen érdemes volt elérni ezt a küzdelmet. Ezt a széljük Robert Zille. Köszönöm, Brian, nagyon örülök, hogy eljöttél a szakbizottságba. Ez egy új feladat számodra, és még egyszer köszönetet mondanék ezen nagyon pontos és egyértelmű és nagyon korrekt előadásért. Két témára vonatkoznak a kérdéseim, az egyikről már Izmael is beszélt. Hogyan látod a lehetőséget az Európai Stratégiai Beruházási Alap szempontjából a tengeri autópályák korábban 415 milliós költségvetést kapott 7 évre, ami az összes beruházást illeti ebbe a területben. Nos, úgy tűnik, hogy ez jó lehetőség arra, hogy új alapokat is vagy új alap megközelítéseket lehessen felhasználni azért, hogy a privát befektetéseket is bevonjuk a tengeri autópálya kiépítésébe. Az egyik aspektus itt a földrajzi semlegesség, amely az egyik alapköve a Juncker tervnek, amit én nem igazán értek. Nos, tehát a pénz akkor milyen irányba megy a tengerautópályák felé? Szeretném, hogyha a térképet kicsit jobban megnéznénk, hogy mely kikötők felé mennek ezek a finanszírozások, geopolitikailag fontos területi projekteket kellene támogatni a tengerautópák kiépítésével kapcsolatban, vagy talán más megfontolások alapján. A további kérdésem az pedig a kibocsátás felügyeleti terület, például a Balti-tenger. Nos, ami az LNG ellátását illeti, a metanol fejleményeket illeti, a hajók szempontjából. Vannak-e bármilyen akadályok, amelyek a Balti-tengeren kialakulhatnak az új kibocsátás ellenőrzési mechanizmus következtében. Tehát ez egyfajta akadály az elé, hogy egyre több ilyen tengeri autópályát lehessen kiépíteni. És amit Izmail is már megemlítette az új csatornákkal kapcsolatban, és az előadónk is az új Panama csatornával kapcsolatban megemlítette, a Suez csatornáról is beszéltünk. Nos, én nem hiszem, Márciusban az Eurólat ülésen elmentünk és megnéztük az új Panama csatornát, még mielőtt befejezték volna, és komoly aggodalmai voltak a Panama hatóságai részéről, hogy Nicaragua és Guatemala a jövőben ezt valóban meg tudják csinálni korábban nagy globális beruházásokkal kapcsolatban voltak ilyen projektek, aztán hát egyfajta buborék lett ebből, és ez kipukkant, mert nem volt rá megfelelő felvevő piac. Talán ezt részletes, részletesebben bemutathatnád nekünk, hogy ez a globális tengeri szállításnak hogyan képezi a részét, és az európai tengerautópályáknak. Köszönöm szépen. Brian, nagy öröm, hogy itt vagy el kell mondanom, hogy nagyon izgultam is, nagyon kíváncsi voltam, hogy tengeri autópályai koordinátorként vagy itt. Hát mindenki tudja, hogy te vagy a vasutas. De úgy látszik, hogy most már hajós is vagy. Kíváncsi voltam, hogy milyen leszel itt majd hajósnak. Pontosan emlékszem, amikor 2009-ben engem nagyon érdekelt az integrált tengeri politika, és így tovább, akkor már nem is értetted az egészet, és akkor mondtad, hogy Gezi, mit akarsz ezzel? Most már szerintem egy kicsit többet tudsz erről is, hogy tudod, hogy Európa számára mennyire fontos a tengeri út, mennyire fontos például Nagy-Britannia számára is. Az integrált tengerpolitika még mindig a hobbim, és ide tartozik a tengerhajózás természetesen. Mondtad, hogy a világkereskedelem 90%-a a tengereken zajlik, és éppen ezért nagyon fontos, hogy minden jól működjön. Európa ide tartozik, és nagyon fontos azt tudnunk, hogy nagyon kevés a forrás Európában a tengerre. Ismail Ertug is igazat mondott, hát geostratégiailag is nagyon lényeges, tehát a nem véletlenül létezik egy tengeri európai geostratégia, és természetesen a hajózási társaságok például mentik a menekülteket is, tehát mindenképpen sok élvezetet kívánok neked az új területeden. Mindig felmerül bennem a kérdés, hogy a koordinátorok eleget koordinálnak-e különféle politikai programok között. Éppen ezért szeretnék rákérdezni, hogy téged bevonnak például az északi-tengeri, balti-tengeri, adriai, jón-tenger stratégia, tehát többféle tengeri stratégia van. Itt a országok, az intett országok pedig elgondolkoznak azon, hogy mit lehet itt tenni. A tengeri autópályák pedig óriási egy szerepet játszhatnak ebben. Tehát nem tudom, foglalkoztok ezzel? Te vagy a kollégáid? A másik kérdésem, vannak problémák a tagállamokkal például, ahol esetleg támogatásra van szükséged a munkád során? Tehát lehet, hogy ezt így nem tudod most elmondani, de én például nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyenek jó tengeri autópályák, ennek pedig jól kell működnie, tehát be kell kötnünk a kikötőket, a kikötőknek működniük kell, esetleg az új energiák tekintetében át kell alakítani a kikötőket. Tehát szeretném megkezdeni, hogy a tagállamok meddig jutottak el. Hát jó lenne, hogyha néhány képviselő elmutatna a nemzetállami parlamenteknek, hogy többet lehetne itt tenni. Tehát ez a második kérdésem. A harmadik kérdésem, és Robert Zilére vonatkozik az, amit mondok. Én éjszakról jövök, és szeretném megkérdezni, hogy te hogyan látod, mivel a Scrubberről is szóltál. És itt létezik a szilárd és a folyékony. Én a szilárdokat támogatom golyóformában, és én úgy gondolom, hát, hogy a, a a folyékony a vízben nem bír jó hatással, és akkor ott csak árta víznek. Tehát a scrubberhez hogyan viszonyulsz az EMSA, vagy a többi ellenőrző hivatal? Hogyan ellenőrzi, hogy ezeket a dolgokat megfelelő módon alkalmazott? Tehát én inkább a szilárdakat támogatom, említett okokból, hiszen amit megkötünk, az itt ismét bekerül a tengerbe. Hát Jamaria már nincs itt, különben nyilván megkérdezte volna, hogy az autonóm területek milyen szerepet kaptak a tengeri autópályák politikájában. Tehát természetesen az van, hogy a szigeteknek néha problémáik vannak, és a tenté esetében nem tudjuk az összes kikötőt figyelembe venni. Szeretném megkérdezni, hogy az autonóm területek milyen szerepet játszanak ezen a téren. Köszönöm szépen. Most Merje Küllenen. Köszönöm, elnök úr. Itt vagyok. Köszönöm. Brian, örülök, hogy itt vagy a vendégünkként. Korábban akkor találkoztunk, amikor itt a TRAN szakbizottság elnöke voltál. Hát, és én meg itt voltam egy ilyen kis, apró virágocska, amikor megjelentem itt a parlamentben. Hát igen, ez a probléma. kihasználom a lehetőséget, hogy megkérdezzem, megkérdezek két északi országot érintő tengeri vonatkozású kérdést. Hogyan látjátok Svédország és Finnország közötti Midway Alignment projektet, tehát az Ümeó Vásza projekt a javaslat már a finanszírozást is kapott, tehát Finnországnak és Svédországnak is. Itt nagyon fontos közös projektünk van, legalábbis az áruszállítás érdekében. És emellett azért még megkérdeznék egy másik dolgot is. Véleményed szerint 2015-ben létrejött korlátozások tekintetében, hiszen itt a földközi tengeren, az európai szinten azt látjuk, hogy az Európai Unión belül transferek vannak, a földközi tenger pedig mindenképpen több figyelmet érdekel. Tehát a harmadik kérdésem pedig a következő lenne. Figyelembe vesszük-e, hogy a tengeri autópályák összességében hogyan eh, lehetnek eh, az északi országokba vezető utaknak új lehetőségei. Köszönöm szépen, Werner Kuhn. Én is csak támogatom eh, azokat, akik örülnek annak, hogy Brian itt van. És nagyon jó munkát végeztünk ebben a tekintetben, és volt egy olyan témánk, hogy az útról a tengerre. Most pedig a tengeri autópályákkal foglalkozol, én ezt nagyon fontos stratégiának tartom. Azt is tudjuk, hogy a északi és déli kikötők úgynevezett központi kitetők, és a központi kikötőket pedig össze kell kötni egyéb kikötőkkel, és pedig a szárazföldi utakon. Tehát a, a tentével és az európai folyosókkal szeretnénk ezt megoldani. A tengeri autópályák a transeurópai tenger része lett az ennek a szakbizottságnak a feladata, hiszen az elején ezzel nem volt ennyire nyilvánvaló. Tehát, hogy a tengeri autópályák is transeurópai tengelynek számítanak. Nagyon fontos, és szó is volt róla, hogy természetesen itt Észak-Amerikával és Dél-Kelet-Ázsiával nagyon nagy árforgalommal rendelkezünk, konténer alapú. És az interfészeket is említettük, ott van a Suez csatorna és az Atlanti óceán, óceán északi része, Rotterdam, Hamburg kikötőit említeném. És természetesen olyan helyzetben vagyunk, hogy ki kell jelenteni, hogy a nagy 14 ezer, illetve 21 ezer konténeres hajók megérkeznek, kipakolják őket, és utána pedig kisebb konténerhajókra pakolják majd a konténereket, tehát északon és délen is. A kérdésem pedig, hogy ez hogyan jelenik meg a koncepcióban? Beruház az Európai Unió kikötőkbe is, hogy az elosztás megfelelő legyen? Hogy a kis és a nagy hajók ott egymás mellett lehessenek? És szerintem stratégiai központokat is figyelembe kell venni. Tudjuk, hogy a kínaiaknak van részesedése a szuezi csatornában, akkor itt van a görög probléma, ott van Pireus, tehát Pireusban is elkezdtek már beruházni, tehát számunkra ez kritikus infrastruktúra európaiként, tehát nem csak figyelembe kell ezt vennünk, hanem erősítenünk is. Ez pedig véleményem szerint nagyon lényeges. Itt a tengeri energiafelhasználás sokkal kedvezőbb, mint a szárazföldi, ez tény. És itt igazából, ami a környezetvédelemre vonatkozik, széndiokszid kibocsátás, kibocsátás kereskedelem, nagyon jó helyen van itt, jó, hogy az LNG is szerepet játszik itt, fontos, hogy itt az ellátási infrastruktúrában hogyan jelenünk meg, tehát hogy gázzal tankoljuk például a hajókat, hogyha a rövidebb távú hajózáson is takarékoskodni tudunk az üzemanyaggal, akkor ez a hajó biztonsággal is összefügg. Szeretnék emlékeztetni itt az északi balti tengeri csatornára, Tehát a hajó biztonság helyzete hogyan néz ki? A Galileóra is rákérdeznék, a Galileo navigációs rendszerre. A Galileót hogy lehet ezt itt eh, befont, bevonni? Nagyon fontos, hogy itt megfigyeljük. A Bosporus is szerepet játszik, szóltál róla, Brian, hogy a Fekete-tenger ott jutunk be, hát ennyit. Igen, itt ismét a kibocsátás mindjárt a végére érek. Tehát itt mindenki látta, hogy óriási költségek voltak, nem tudták ezeket a, ezekkel a költségekkel mit tenni, hiszen a kén, ahogy ezt említette előttem szóló is, mindenképpen befogásra kell, hogy kerüljön, tehát itt vannak a scrubber készülékek, hogy a kén befogjuk, és hogy most itt scrubbert akarunk, vagy gázt. Hogyan látod a trendet, Brian? Köszönöm. Köszönöm. Teresa Griffin. Thank you, Chair. Brian, it's... Köszönöm, elnök úr. Brian, rendkívül örömtelének tartom, hogy itt találkozhatunk megint, és annak ellenére, hogy képviselőként nyugdíjban vonult Brian, biztosítatok mindenkit, hogy rendkívül aktív kampányoló, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Ami a tengerautópályák projektjét illeti, egész Európában ö, támogatást érdemelne, annak ellenére, hogy korábban ezt nem kaptam meg megfelelően, és ö, ezzel lehetne létrehozni jó minőségű és fenntartható munkahelyeket, ami nagyon fontos. Nagyon jól tudod, hogy jelenleg próbáljuk a Liverpooli kikötőt ö, észak-kelet Angliában dinamizálni, hogyan lehet a Liverpooli kikötő dinamizálásával az egész térséget dinamizálni, és hogyan lehet nagyon magas szintű munkavállalói védelmet biztosítani, és a fiatalok számára megfelelő képzést biztosítani, és mi jól tudjuk, hogy az ILO nemrégi tanulmánya alapján a e, tengerész nők e, összesen 2%-át teszik ki a tengerészetben dolgozóknak, és 21%-uk e, a, közlekedés, a közlekedésben dolgozók 21%-a nő. Én nem arra kérlek, hogy ezt mind old meg ezt az összes problémát, csak azt szeretném megkérdezni, hogy a tengeri autópályák hogyan járulhatnak ezek megoldásához. Elnök, köszönöm, most Van de Fem képviselő következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy itt én vagyok az egyetlen, aki tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, de nem dolgoztam Brian Simpsonnak a elnöksége alatt. Hogyha most e témában levelet írnék, akkor azt mondanám, hogy a dolgok nem sokat változtak ilyen tekemben. Brian Simpson elnöksége óta Na most az első kérdésem a következő lenne a kommunikációval kapcsolatos felvetés ez. A kommunikáció területén Brian Simpson mit tesz? Na most természetesen fantasztikus dolog az, hogy mi szakértőként tudjuk azt, hogy mi a, mik a tengeri autópályák. Az állampolgárok, mármint az EU-s polgárok ezzel szemben mindent tudnak Görögországról, de a tengeri autópályákról semmit első felvetés. Második felvetés az haladásnak a kérdésköre. Nem igazán látom, nem igazán értem azt, hogy 2014 és 2020 között mi fog történni. Ez a kis brosúra főleg projektekről beszél, 2007 és 2014 közöttiekről. A kérdés az tehát, hogy mi fog történni majd 2014 és 2020 között további kérdés, mint ahogy már Gezik Mester az imént elmondotta, az együttműködés a koordinátorokkal hogyan történik. Tudom, hogy azt fogja Brian mondani, hogy az együttműködés jó, de hát én tényekről szeretnék hallani. Szeretném, hogyha időnként lennének konfliktusok is akár, Például, hogyha egyikünk valamit akarna, egy másikunk mást akarna, és azt a kérdésem, hogyha ilyen adódna, akkor ezt hogyan oldjuk meg? Mert hogyha csak simogatjuk egymást, akkor ez nem igazán visz előre. Aztán nézzük meg most a tengerügyi szervezetet. Ugye nagyon sok olyan tevékenység van, amely nemzetközi léptékű. Na most létezik -e együttműködés az, az IMO-val? Vagy pedig ez nem tartozik a munka területébe Briannek, és ami a kikötőket illeti, tudjuk, hogy vannak a kikötőket szabályzó különböző normák, és hát ott van a kotrásnak a kérdése, nem most mit mondunk, igen vagy nem, és hát a versengés a különböző kikötők között igen erőteljes és fontos, talán erről is hallhatnánk egy pár szót. Taylor. Köszönöm, Kis Taylor következik. Üdvözöllek, Brian! Hello! Nagyon jól nézel ki. Örülök, hogy megint találkozunk. Két egyszerű kérdésem lenne. Talán ezekre is rátérhetnél. Az első. A tengeri autópályák hogyan tudják maximalizálni a rövidtávú hajózás előnyeit? Bármilyen bevált gyakorlatra van-e példád? A második kérdésem, hogyan lehet a határon átnyúló integráció és együttműködés a különböző tengeri kikötők között hozzájárulni ahhoz, hogy jobb legyen a hatékonysága a tengeri autópályáknak? Ezekre a válaszolnám. Mi, le, mi volt a második kérdés? A második kérdés, hogyan lehet a határon átnyúló integráció és együttműködés a különböző tengeri kikötők között hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a tengerautópályák hatékonyabbak legyenek. Rendben? Elnök, köszönöm szépen. Most pedig George Bassnak adom meg a szót. Köszönöm. Üdvözöllek én is, Brian. Annyi üdvözletet kaptál, hogy ez gondolom annak a jele, hogy mennyire nagyra értékeltük az eddigi munkádat, és a mai napig is a szakbizottságban nagyra értékelünk. Ami az infrastruktúra, finanszírozás, logisztika, stb. kérdéseit illeti, azt gondolom, hogy engem a harmadik pont érdekel leginkább a közlekedés irányítás és az emberi elem, a humán elem ebben. Tudjuk, hogy belátható időn belül szakerő hiány lesz nem csak a tengeri közlekedésben, hanem az egész közlekedési ágazatban. Fülöp-szigeteki, vietnámi szakemberekre van szükség, és munkavállalókra, és nagyon fontos lenne, hogy a tengeri közlekedésben is közös stratégiát dolgozzon ki erre vonatkozóan. Bármilyen javaslatok vannak-e, vagy tudsz-e bármit mondani arról, hogy az emberi erőforrást, amit a harmadik pontban megemlítettél, hogyan tervezitek kezelni. Elnök, köszönöm. Lucy Anderson következik. Köszönöm. Brian, nagyon örülök, hogy itt láthatunk. Különösen az Egyesült Királyságbeli képviselők nagyra értékeljük, hogy találkozhatunk megint. Nagyon röviden megerősíteném azt, amit Ismája mondott, arra vonatkozóan, mennyire fontos a finanszírozása ennek hogyan látod ezt a jövőben? Az Egyesült Királyságbeli projekteket megnéztük, és nagyon örülünk annak, hogy megkapják azt az áthidaló finanszírozást, amire nagyon nagy szükségük volt, de mindenképpen rendkívül fontos ez. Lenne egy kérdésem arra vonatkozóan, hogy mit gondolsz a megahajók óceánjáró hajók kidolgozására. Az OECD jelentés nemrég született erre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos tendencia szerinted hogyan hat ki a tengeri autópályák célkitűzésére, különösen a fenntarthatóságra, mert tudjuk, hogy bizonyos szempontból ez pozitívum, de problémás is más szempontokból. Nagyon mm, nagy mértékben egyetértek azzal, amit Tereze mondott a jó minőségű munkahelyek teremtéséről, és nagyon jónak látom, hogy a képzésben az emberi elem mindenképpen a tengerautópályák munkálataiba beépült, de általában véve mi a helyzet más kérdésekkel, például ami a tengerészetben dolgozók munkakörülményeit illeti. A múlt héten nagyon fontos kollektív jogokat szavazott meg a parlament, és ezt nagyon pozitívnak tartom, de továbbra is kihívások vannak még a a Flags of Convenience kérdésében, ahol szintén elég sok munkahelyet érint ez a kérdés. A szocialisták ősszel szeretnének szemináriumot szervezni a tengerészetben dolgozók munka körülményeire vonatkozóan és az ezzel kapcsolatos szociális előrelépésekre vonatkozóan. Köszönöm, Dominik Riké következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Bryant. Még hogy ha politikailag nincs igazán tartalma annak, amit mondok, a bal oldalán ültem öt éven keresztül, úgyhogy örülök, hogy ismételten találkozunk. Kérdésem lenne, pedig egy, egy kérdés, és megpróbálnám megvilágítani. A Marco Polo kezdeményezés, amely jóváhagyásra került, ugyanezzel téma körül forgott, nevezetesen hogyan lehet a közösségen belüli tengeri összekötetéseket biztosítani. A kérdés, a gond az a tengeri autópályákkal, hogy kettő szempontot vesznek figyelembe. Nevezetesen van az infra, infrastruktúrális infrastruktúra szempont, a különböző kikötők és a különböző eszközeik, és aztán van a már ezen kívül ugye a másik kérdés is nevezetesen, hogy a maguk, a hajók hogyan működnek, kik a tulajdonosok, és tekinthetjük-e úgy, hogy a tengeri autópályák nem mások, mint egyfajta meghosszabbításai a következőknek, tehát ugyanazon eszközökkel, ugyanazon hajókkal foga, ugye, folytatjuk a nemzetközi hajók kereskedelmet kiindulva az EU-ból, vagy pedig arról van -e szó, hogy külön eszközökre van szükség, és amennyiben igen, e tekintetben a válasz többek között a különböző ö, szállításokra, fegyverszállításokra többek között, akkor ennek megvannak-e az eszközök? éveig, mert ugye van a CESZ, a Connecting eh, European Facilities, és hát az európai hálózatok keretében nincsenek olyan eszközök, mármint források, amelyek a hajókra koncentrálnának csak az infrastruktúrákra, kivéve a horizontális prioritások esetét, ugye scrubberökről már szó esett az imént, illetve bizonyos üzemanyagoknak az esetében van ilyen lehetőség. Tehát a kérdés, a hajók fontos kérdést alkotnak-e vagy sem? Ha igen, akkor van-e lehetőség arra, hogy olyan eszközöket ö, vessünk be, amelyek a sztárdákat veszik figyelembe, az autópályákat, mármint a tengeri autópályákat, de figyelembe veszik a közösségen belüli szállításokat is. Well, thank you. Jackie Foster, köszönöm elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Brian el itt találkozhatunk. Mint hogyha el sem ment volna. Nagyon örülök, hogy itt vagy, Brian. Nem tudom, hogy feltétlenül a te portfóliódhoz tartozik-e, de azt gondoltam, hogy érdemes felvetni, mert nagyon sokat foglalkozunk az egyes kikötőkkel, foglalkozol te azzal, hogy a kikötőkbe ellátogatsz Európában. Nos, felfigyeltünk arra, hogy lehet, hogy még emlékszel rá, amikor foglalkoztunk, természetesen ez a Környezetvédelmi Szakbizottságra is tartozik, hogy a DigiTren hozta létre kénre vonatkozó irányelvet, Nos, az északi tengerrel kapcsolatban merült ez fel, és nos, nagyon sok vállalat, például fuvarozó vállalati több milliót ruházott be abba, hogy az erre szükséges eszközöket megszerezze. Nos, van egy másik irányelv vagy rendelet a tiszta vízre vonatkozó, és az, ez a DJ Environmenthez tartozik, és egyértelmű számunkra, hogy konfliktus van a kettő között. Nos, a következő ez a konfliktus, Brian, hogyha ezzel tudnál foglalkozni. Van egy olyan iparág, amely megfelel a kén irányelvnek, és nagyon sokat ruháztak ebbe bele, és az EU-s kikötőkbe eljutnak, ahol a helyi jogokat próbálják kijátszani arra, hogy valóban az üzemanyag váltással kapcsolatos dolgokat meg tudják oldani. És hogyha a környezetvédelmi emberekkel beszélünk, ott azt mondják, hogy a tiszta víz irányelv precedens értékű a kén irányelvhez képest, nos, akkor ez egy korábbi konfliktusra emlékeztet engem. Most a következő a helyzet. Nagyon sok európai vállalat nagyon sokat beruházott, és megfelelnek jóhiszeműen annak, amit mi kértünk tőlük, és közben magukra hagyjuk őket, mert senki sem dönt arról, hogy ennek hogyan kellene működnie. Természetesen a DG Move-nál felvetettem az érintett iparág nevében ezt, és komolyan foglalkoznak vele, de a DG Environment is része ennek, és azt gondolom azt mondanám, hogy a probléma részét képezik, mert egyáltalán semmiben nem mozdulnak. Brian, nem várom, hogy most erre válaszolj, de ez egyfajta forró krumpli, tehát a helyi önkormányzatok és bizonyos kikötőknél ebben szerepet játszanak. Elfogadhatatlan az, hogy a növekedési menetrend mellett a legsikeresebb kereskedelmi tengerészeti iparág a világon a miénk, úgyhogy szeretném, hogyha Brian a munkatársait foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is feliratkoztam a felszólók listájára. Te is csináltad ezt régen? A kérdésem az nyilvánvaló. Itt valószínűleg összefüggés van a szakbizottsági elnökség és a tengerhajózás között, hiszen Paulo Costa az elődöd a Velencei kikötő igazgatója lett, tehát ez a szakbizottság azért valahogy a tengerre viszi az embert. Azonban nagyon fontos az, hogy Velencében ne konkuráljanak már a kikötők, hanem ott azon a térségen egy közös projekt van. Nem, hasz, nem harcolunk egymás ellen, hanem együtt. És ez nagyon jól működik. Ez sajnos egy-egyetlen példa. Mert hát mi az európai dimenzióra gondolunk, és ha a saját országomra gondolok, akkor Német Szövetségi Köztársaságban a kormánynak nincsen kompetenciája, hogy egységes kikötőpolitika legyen Németországban. Tehát más például alsó Szászországban a helyzet, például Kukszáfenben építenek egy mélytengeri kikötő. Bocsánat, Száfenben, nem Kukszáfenben. Igen, igen, igen, igen. Ez a Wilhelm, ez mindig a nehezen esik nekem. Tehát a nagyhajók már nem mennek be Hamburgba. Kész a kikötő, és láttam, hogy két hajó is ott volt, Hamburg meg azt mondja, hogy nem, továbbá, tovább kotorjuk az elbát, hogy a hajók bejöjjenek Hamburgba, és ne álljanak meg Wilhelmshafennél. Hát mivel tartományi kompetencia? Hogyha szövetségi kompetencia lenne, akkor a kormány döntene, hogy vagy az elbát kotorják, vagy építenek Wilhelmshafenben egy kikötőt. De nincs ilyen, a tartományok versenyeznek egymással és európai pénzt is kapnak azért a német kikötők, hogy versenyezzenek egymással. Szerintem ez pénzpazarlás, és egyetértek Gezinével. Egy további megjegyzés, az is érdekes, hogy ez hogyan kerül megszervezésre. És egy pont nagyon fontos számomra, a tengeri hajózás nehéz olajat használ. Ez pedig a nyersolaj termelés egy hulladéka. Tehát igazából a nagy tengerjáró hajók azok elégetik ezt az olajhulladékot, de nincs rajtuk szűrő. Tehát egy kis pénzt megtakarítanak, de utána ki kell javítani a világot, mert kipöfögik ezeket a káros anyagokat, és ez sokkal drágább. Tehát, hogyha szűrőket használnának a hajók, akkor a kibocsátás sokkal kisebb lenne. De lehet, hogy a hajók egy picit drágábbak lennének, de a, a hajókra gondolok, akkor általában nem a hajók meghajtása a legjelentősebb költség. Tehát mit javasolnál, mit lehetne itt tenni? Most pedig, Brian, jó sok kérdést kaptál, most a tiéd a szó. Well. Nézzük. Akkor itt megpróbálok sorrendbe menni, te Grandes úr, amikor a logisztikáról beszéltem, és a tengeri autópályákról, a folyosókról, akkor először is ki kell dolgoznunk, hogy mit akarunk elérni. Hogyan akarjuk a közlekedést, a szállítást megváltoztatni. És én úgy gondolom, hogy össze kellene kapcsolnunk a vasutat, mindenket a vasutat a kikötőkkel. És ide kellene beruházni. Hiszen az nem túl jó, hogy van egy kiváló kikötőnk, van egy tökéletes infrastruktúra, szuper kikötő, minden tökéletes, amennyiben a kereskedelem pedig bedugul. És az útonlók bedugolnak. Megpróbáltunk ilyen problémákkal foglalkozni a koordinátoraimmal, hogy, hogy merre, men, merre megy az áru. És az emberekkel tárgyalni kell. A tengeri logisztikai lánc a gyártól a fogyasztóig terjed. A mi feladatunk pedig az, hogy kiderítsük, hogy hogyan működik a leghatékonyabban. A környezetre áttérve, itt is meghatároztuk a céljainkat, állandóan a környezetről beszélünk. De én úgy gondolom, hogy eh, pillanatnyilag eh, nagyon érdekes módon a balti országok jöttek hozzám panaszkodni, de nem, nem, nem, nem késekedhetünk, tehát most kell lépnünk. És a, a balti országok, a vezetők az alacsony kén szintű tengerhajózásban. Lehet, hogy nincs igazam, de szerintem az egész Európai Unióban a kén arány a közleked, tengeri közlekedésben alacsony. Tehát nem ott vagyunk, nem ott tartunk, ahol leszünk majd, de összehasonlítva a világ másik többi részeivel alacsony kéntartalmú nálunk a tengeri szállítás. Tehát átalakítottak számos hajót, és ezt sikerült valamennyire megoldani. több pénzre van szükségünk, az igaz, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáim is elmondják, hogy nekik is több pénzre van szükségük, de itt mi vagyunk az új gyerekek, és a folyosók működnek, és Hallottunk itt nagy szólamokat, hát ilyen a tengeri autópálya is. De tudom, hogy le vagyunk terhelve projektekkel, jó projektekkel, ezeket nem szabad elutasítani, csak azért, mert nincs elég pénz. De valahogy valamilyen egyensúlyt kellene létrehozni. Tehát nagyobb tortát kell csinálni, nem a tortát kell kisebb darabokra vagdalni. Ismail, a TNT az egyedülálló. És úgy gondolom, hogy ez az előremutató út, az, amit elfogadtunk. Ezt fogadtuk el az Európai Unió tengerhajózása tekintetében, hiszen Emlékszem, amikor először Günther Lütken 1991-ben létrehozta ezeket, akkor az Európai Parlament minden tagja nem tudta, hogy ez mi. Tehát például Skóciában is ott van a tentének egy fontos része. De konkrétabbnak kell lennünk, együttműködünk a tagállamoknak, tagállamokkal, halljuk, hogy ők mit akarnak, és olyan politikát folytatunk, hogy a végén legyen belőle valami. A nagy probléma az volt, hogy eredetileg a tengeri autópályák olyan állapotban vannak, ahogy a bizottság ezt korábban elképzelte. De ott van egy tenté, itt van egy tenté folyosó, ott is van egy tenté folyosó. Senki nem tudja, hogy eredetileg mi volt a tengeri autópálya. Tehát senki sem tudta eredetileg, hogy mit is tettünk, de most remélem, hogy eh, sikerült az üzenetet eljuttatni, és elmentem a koordinátorokhoz, és eh, azt mondták, hogy na majd én megcsinálom a kikötőket. És akkor együtt működhetünk a kikötőkkel a folyosók mentén, a te pénzedet, az én pénzemet beruházhatjuk, és úgy gondolom, hogy ez a lehető legjobb út. Tárgyalni kell. Együtt kell működni. És így kaphatunk valamilyen elismerést a kikötők és a tengeri közlekedés érdekében. Stratégiai pozíció. Igen, egyetértek. Hangsúlyoztam, hogy a harmadik országokkal is tárgyalni kell. Észak-Afrikára gondoltam Moldovára, Ukrajnára, a Fekete-tengerre. És természetesen, amikor a TTIP is megjelent a tengeren, tehát az Egyesült Államok, Kanada, tehát vannak Egyiptommal is projektjeink, Jordániával, Palesztínával, itt van a friss gyümölcs folyosó -le. Itt van a friss gyümölcs folyosó Olaszországba és Ból, ahonnan hajóval jut tovább az áru Európa belseje felé. Én én ragaszkodtam hozzá, hogy a palesztin áru az palesztin áru legyen. Tehát ne olyan, hogy palesztin áru, amelyet Izraelben a megfelelő területeken termelnek. Tehát például a narancs. Tehát van egy-két ilyen projekt. Nagyon fontos az, hogy a harmadik országokkal együttműködjünk. És ne legyen, egy tengeri útvonal ne legyen zsákutca. Vezessen tovább egy harmadik országba. Robert, stratégiai beruházás, egy milliárd euró három év alatt, a kikötők minden kikötő benne van a tentében. Tehát mindegy megfelel az előírásoknak. Mondok egy példát. Mondjuk a rostoki kikötő megfelel. És fent, Svédországban, Finnországban ezek a közös kikötők, ezek is megfelelnek a tenté segítési, tehát támogatási kategóriának. és a balti kihívás, mint említem, kihívás volt, de lehetőséget adott arra, hogy tegyünk valamit. Tehát tettünk valamit. Tehát keményen belekerültünk a tárgyalásokba a balti országokkal, tehát itt főleg üzemanyag tekintetében, aztán a mediterrán országokkal is, és most előbbre jutottak ők is. Támogattuk a projekteket addig, ameddig a szabályok engedték természetesen. Ismétlem, tehát lesz egy mediterrán autópálya. A Panama csatorna már megvan. Panamában már mennek a hajók. És uh, igazából uh, 20 ezeres, 20 ezer tonnás hajók mennek, konténeres hajók. Tehát van, hogy 40 ezer konténeres hajók is mennek. Azonban nagyon fontos az, hogy elválasszuk a hosszú és a rövid távú hajózási rendszereket, hiszen ezek az óriási konténerhajók nem jutnak el mindenhova. Ezeknek el kell menni a nagy kikötőbe, és alternatívánk kell, alternatívát kell találnunk, hogy a rövid távú hajózás hogyan integrálható. Integrált tengerhajózási politika, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, mint egy betért ember, Tehát itt nagyon sok technikai kérdés van. Az Európai Unió kereskedelmének 90%-a a harmadik országokkal a tengeren zajlik, és 10% nem. És ez, ez valószínűleg így is marad. A tengeri autópályákkal van még egy dolog, Tehát nagyon nehéz elfogadtatni őket a többi koordinátorral. De mondjuk kétszer találkoztunk, elfogadták, volt egy első, aztán egy második megbeszélés, de most együttműködünk, hogy valami pozitívot hozzunk ki belőle. Kárla Pészre dolgozunk a belvízi kikötők kérdésében. A koordinátorok tengeri stratégiája igen, van. Hát konkrét példa, konkrét nehézség, konkrét tagállamokkal, igen. Tehát nem az én tisztem, hogy megnevezzem őket, de nekünk így van, a felzárkózó országok pedig a vasútra költik a pénzt. És meg kell őket győzni. A gáz és a gáztisztító scrubberek, tehát mi a hibrid scrubbereket részesítenénk előnyben. Az emszával ezt meg is vitattuk és a perifériákon azt hiszem szeptember 14-én, nem 20-án a Balárokon lesz egy konferencia a periférikus térségekről. Hogy hogyan tudjuk ezeket jobban bevonni a tengeri autópálya projektbe. Minden, minden, nem szeretném, hogy bárki is csalódott legyen, hogy elfelejtem. Tehát az a Midway kiegészítés. Szeptember 14-én, 15-én oda megyek, és ott leszünk, de biztos ott leszünk. Na lényeges, hogy az északi vizeken, hát nem, nem, nem, nem hiszitek el, én se hittem el. De például. Mi csinálunk télen? Hogyan hajózunk télen? A jégtörőkkel. Tehát támogatjuk a finneket, svédeket a közös jégtörő projekttel. Kompok vannak, és akkor, tehát például ezt is támogatjuk. És itt elfogadtuk, hogy például ilyen helyzetben hadihajók is kisegítsenek. Volt itt egy jó megjegyzés, Tehát, hogy hogyan valósítjuk meg az irányelvet én irányelvre gondolok. Tehát nem jó az, hogy van egy irányelv, és senki nem törődik vele. Tehát benne van a, a közlekedési rendeletben, az EMSZ-val egy projekt keretében együttműködünk. Megpróbáljuk a hatóságokat rábírni, hogy ellenőrizzék. Tehát a finneket, svédeket, igen, a balti államokat is rávezettük, hogy ellenőrizzék ezt hogy jobban megfelelő módon alkalmazzák a kén irányelvet. Helmut? Felismertük, hogy szükséglet volt itt, és a távú hajózás is prominens helyen van a gondolkodásunkban. Voltam Kopenhágában egy konferencián, és erről szólt az egész konferencia. Hallottuk a problémákat, hogy mire van szükségük, de a rövid távú tengerhajózás. Hát én úgy látom, hogy eh, a tengeri autópályák katalizátora számomra a távú tengerhajózás. Tehát szerintem ez a legerősebb hajtóerő. Eh, mi kell vele dolgozni, És természetesen beruházunk a gázüzemű motonokba, a metanol üzembe, és természetesen a kikötői infrastruktúrába, hogy kevesebb kén legyen. Teréza, európai kikötők, tehát szerintem igenis fiatalítani lehet az európai kikötőket. Ott van Liverpool, Le Change, Brest az Atlanti parton. Gyakran mondtam, hogy Liverpool ott van, már rossz oldalon van. Az ország rossz oldalán van, most Nagy-Britannia itt van az Európa, de most középen van. Európa és Anglia között. Tehát a Dubliniek majd felébredhetnek, mert ők is ott akarnak lenni Európa, meg Amerika között. A képzés a dolog szerves része. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy tengerészeket képezünk hagyományos módon, hanem a tengerészeket úgy képezzük, hogy tudják, hogy mi a tendő, hogyha valami félre sikerül, ha valami nem működik tökéletesen. Kommunikáció, igen, igen, mindenkivel kommunikálunk, akivel tudunk. nézzük meg most. Beszéltem a tanulmányról, amelyet 2017-ig, ja nem, nem, ez, ez hat hónap múlva lesz kész. És ebben a tanulmányban látjuk majd a projektek részleteit. Tehát nagyon fontos ezt kivárni. Tehát itt a kikötő irányelv Következő. Ja, itt vannak a koordinátorok. Jó, jó. Ú, pedig annyi kérdést kaptam. A rövidtávú tengerhajózás, Dover, Calais. Ez tipikus példája a rövidtávú hajózási projektnek, amit támogattunk, és a Balti tengeren is a Vásza, Ümeó, nem, sose jegyzem meg ezeket a neveket. A közlekedés menedzsmentről George szólt. Hát ezt megnéztük, és ezt uh, igazából uh, oda csoportosítottuk, ahol a közlekedési kérdésekről van szó. Tehát megvan a Mona Lisa, a tökéletes közlekedésmenedzsment rendszer. Lucy, a finanszírozás, jó, több kell, a hajók nagyobbak lesznek, a piac követeli azt, hogy a hajók nagyobbak legyenek. Nagyon érdekes, hogy egy konténer ára Kínából Európába 200 dollár. Hát ami nem fenntartható. Shanghaiból Rotterdamig 200 dollárba körül elszállítani egy konténert. És ez, ez olcsóbb, mint Rotterdamból átjutatni Angliába a tengerészek jogai. Igen, nagyon sokat foglalkozom a tengerészekkel és a jogaikkal. Itt a nagy, nagyon nagy probléma, itt az idegen zászló alatt hajózó hajók. Itt nemzetközi megállapodásokkal kell kötni. Dominik, a Marco Polo támogatja az utakat. Mi nem, mi projekteket támogatunk. Tehát ott volt Spanyolország, Franciaországban az a katasztrófa, Marco Polo. Én azt mondom, hogy tengeri autópálya. Mi konkrét projekteket finanszírozunk. A Marco Polo pedig az utakra vonatkozik, a közutakra. Tiszta víz, Jackie, itt van ez a hibrid gáztisztító scrubber. Azt támogatjuk, hogy nyitottak legyenek a készülékek, tehát amelyek lesülyeztetők a vízbe. És az a víz irányelv része. Marco Polo megint. Jó projekt, de a lényege, hogy a kikötőket is próbálják valahogy belekötni. Jó projekt, hogy az észak-adriai kikötőket összevonjuk. Nagyon fontos, hogy a kikötők összekötésre kerüljenek. A alapvető prioritásunk. És a tagállamokban problémáink vannak. És hogyha tudtak segíteni, akkor óriási szívességet tesztek. Szeretném tudni, hogy miért lehet az, hogy egy kamion átmehet a határokon át. De hogyha valaki hajóval utazik Spanyolországban Nagy-Britanniába, át kell menni a vámon, a kikötője ellenőrző, minden izén át kell mennie. Ez szerintem nem jó. Hamburg, Wilhelmshaven, hát igen, ott az Elba. A német kormánynak javasoltuk, hogy segítünk a Kíli csatornánál, várom a válaszukat, sajnálom. Hosszú voltam, köszönöm. Brian, vielen Dank. Ich glaube, in den Köszönöm, Brian öt évi elnökségi tevékenységed alatt azt hiszem soha nem beszéltél olyan sokáig, mint ma, és megértem, hogy kihasználtad ezt a helyzetet. Köszönöm, hogy minden kérdésre válaszoltál, felírtál mindent. Ezt így szerettük, mi, szerettük volna mi is. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttél, nagyon örültél ennek, és örülünk, hogy a jövőn is még találkozunk. Minden jót, Brian! Okay, wir schließen jetzt die Sitzung und haben Akkor most lezárjuk az ülést, és a koordinátorok ülése következik zárt ülés körében.